Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Üdvözlöm Önöket a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság rendes ülésén. Vágjunk bele. Kicsit késve, 20 perc késéssel indulunk napi rend szerint. A koordinátorokon múlik, a vip múlik, hogy gondoskodjanak arról, hogy legalábbis a parlamenti frakciók többsége itt legyen a kezdésre Első pont napirend elfogadása, a tervezet önök előtt van, bár van egy módosítási javaslat a 12-es pontnál. Az a kérés, hogy ezt hozzuk előre, és kezeljük a 9-es pont után. Ez EU-USA kereskedelmi és beruházási megállapodásokról szóló tárgyalások állása. Azt is javasolnám, hogy a 8-as pontot egyúttal töröljük. Ez a légiközlekedési politika, külpolitika, mert Robert Sturdy, az előadó, azt mondta, hogy vannak kompromisszumos módosítók, amiről a szavazás előtt nem kell vita. Van bárkinek észrevétele a módosítási javaslattal? Nincs, akkor a rendet elfogadtuk. Kettes pont február 20-21-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Amennyiben nincs további észrevétel vagy hozzáfűzni való, akkor ezt is el tudjuk fogadni. Következő pontunk elnök közleményei a szabályok alapján. E, ezt az ülést is interneten e, sugározzuk, kivéve a zárt ülés elemeket, nevezetesen a koordinátorok ülését. Egyébként a vonatkozó írásos anyag, a levelezés mindig hozzáférhető következő négyes, 2013-as bizottsági ülések naptára, amint tudják, az Európai Parlamenti naptárt az idei évre el, megváltoztatták. Ez egy januári döntést jelent, a elnökök konferenciája hozta meg a döntést. <clears throat> Itt a Strasburgi hetek utáni üléseket érinti a változtatás. Ez egyébként azt is jelentette, hogy a rendesüléseket át kellett programozni. A vonatkozó naptár ugyancsak megtalálható az önöknek kiadott anyagokban, hogyha kell, akkor beszélhetünk róla. Lényegi kérdések. Az ötös és a hatos kérdések. Nos, ezek alapjában véve ugyanarról szólnak. Ö, ö, mindkettő tanácsi határozatoknak a, a témájával foglalkozik, amely arról szól, amelyek arról szólnak, hogy fogadjunk el bizonyos módosításokat az ENSZ EU Gazdasági Bizottságának, az UNEC-nek a, az ajánlásait a különféle gépjárművekkel kapcsolatos standardekről nagyon eh, érdekes nemzetközi harmonizációs joganyag ez, a standardeknek, a normáknak a harmonizációjáról van szó. 1997-ben eh, az EU elfogadta a felülvizsgált 1958-as eh, megállapodást, és 2000-ben ugyanezt tettük az úgynevezett párhuzamos megállapodásokkal kapcsolatban. A két javaslat gyakorlatilag megváltoztatja a szerződést a parlament általános megállapodásokkal és nemzetközi megállapodásokkal vonatkozó rendeleteiről van szó. Amint látják, én vagyok az előadó. Kettő témában is én szereplek előadóként, ami a megállapodások módosítását illeti, ezek a módosítások lehetővé teszik, hogy a technikai határozatok harmonizációját, módosítását befoglaljuk a, a, az EU-MS 218-as cikkében. lehet, hogy más bizottságok is érdeklődnek a téma iránt. Ezek az ITRE, az IMCO és a GEM. Még mielőtt megnyitnám a, vitát a saját módosítási javaslataimmal kapcsolatban, engedjék meg, hogy egy plusz észrevételt tegyek ez a komitológiával kapcsolatos észrevétel. Tulajdonképpen e, ezek a fájlok már korábban elfogadásra kerültek, még a Lisszaboni e, szerződés és az új komitológiai eljárás előtt. Tehát itt hivatkozások történnek a régi komitológiai eljárásra, én úgy gondolom, hogy a módosítás kapcsán e, ezt a két e, dolgot meg kell említenünk. Tehát e, a, a rendelet tervezetek megvannak önöknél, és egyébként formálisan még nem keresett meg bennünket a tanács, tehát várakozunk, Elnök. Áprilisban várható a végleges döntés, de hát a lényegi döntések már megszülettek, ezekről van tudomásunk, tehát a tanácsban is vitatják, vizsgálják a kérdést. Megnyitom az eszmecserét, az árnyék jelentés tevő, tudomásom szerint, Kasperi úr az EPP-ről, nem tudom, óhajtanak-e észrevételt tenni. Tudom én, harmadik körben tárgyaljuk a témát. Az ALDE frakciótól van egy jelentkezőnk. Tessék, megadom a szót. A hölgy az ALDE-től jött. Nem, nincs hozzáfűzni valom, csak talán annyi, hogy figyelmeztessek nagyon jó az, hogy van egy globális megállapodásunk, de azért nagyon oda kell figyelnünk, hogy az ilyen megállapodás legyen rugalmas. Mert az itt ben például azt láttuk, hogy a gépjárművek tesztelésének eljárását nagyon felpörgették, ennél fogva, tehát látható, hogy bizonyos egyezmények annyira felpuffadnak a végére, hogy a végrehajtásuk nagyon lelassul. Erre szeretnék figyelmeztetni. Elnök, köszönöm. Nézetem szerintem ez az anyag mind a kettő elég rugalmas. Igen, az anyagokat megtalálják a kiosztott dossziékban. Több megkeresés nem érkezett, hogy újra nyissuk a vitát. De igen, bocsánat, hallgassuk meg a bizottságot. Romau asszony a DG Enterprise részéről jelentkezett. Tessék, megadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. A bizottság örömmel konstatálja, hogy a tanács ugyancsak támogatja a két javaslatot, ahogy elhangzott már, valóban nagyon fontos anyagokról van szó, hiszen olyan dimenziót kezelnek, amelyeket az UNEC eh, keretében belül eh, elfogadott eh, anyagok már megszülettek és elérték az Európai Unió szintjét is. Nyilván ezekről nagyon alapos tárgyalások folynak, a bizottság nagyon keményen tárgyalt erről Genfben. Az észrevételekkel kapcsolatban valóban komolyan reméljük, hogy az, a rendszerünk meglehetősen rugalmas, és figyelembe veszük a technikai haladás kérdéseit, folyamatosan módosítjuk a meglevő szabályozást, hogy ezt figyelembe tudjuk venni, ami pedig a track rendelkezéseket illeti, nyilvánvaló, hogy ezt a joganyagot, ezt a rendelettervezetet is összhangba kell hozni a Lisszaboni szerződéssel. Nyilvánvaló, hogy nyomon kell követnünk mindazokat a hivatkozásokat, amelyeket tapasztaltunk, illetve a bizottság erre odafigyel, és a továbbiakban is különös figyelmet szentelünk ennek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm mivel ezt még nem továbbítottuk, ezért a szavazásról nincs egyelőre tervezett időpontunk. Egyébként a módosításoknak továbbra is van még lehetősége. Maga az eljárás egyszerű, egyértelmű. Hetes napi rendi pont. kábítószer prekurzorok, a közösség és harmadik országok közötti kereskedelem kérdése. Ezt is legalább két körben megbeszélték már ezen bizottságon belül. A Frank Proust, az előadó a jelentését eh, két körben tárgyaltók, ő egyébként a néppárt képviselője, számos módosító érkezett be. E, először ennek érdekében megadom a szót a raportőrnek. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Igen, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, először is köszönettel tartozom mindenkinek, aki ö, hozzájárult ehhez a jelentéstervezethez. Nagyon röviden fogok szólni, hiszen már elég sokat vitáztunk erről a jelentésről, illetve a módosítókról is. Ahogyan elhangzott, kilenc módosító indítvány született, megpróbáltam kompromisszumot kialakítani ezek között, különösen gondolok itt a, a minősített hatóanyagokra, amelybe szeretnék bevonni a gyógyszereket, illetve egy olyan ö, adatbázis, egy adatbázis létrehozása is szerepel a módosítók között a komitológiai eljárás keretében. Nagyon szeretném, hogyha egy kicsit a vita során megnéznénk, hogy milyen mandátumot adhatunk a bizottságnak a trialógusban, illetve milyen mandátumot kaphat a szakbizottság, illetve reméljük, hogy az első olvasatban sikerül ezt majd megvalósítani. Ami a gyógyszer kereskedelmet illeti, nagyon aggodalma, aggodalomra ad okot a helyzet, tehát ez azt jelenti, hogy valóban ö, sürgősen reagálnunk kell. Eddig nagyon fontosnak tartom, hogy minél gyorsabban fellépjünk ebben a helyzetben. Az ír elnökség hajlandóságot mutatott arra, hogy egy munkacsoport keretében megvitassa ezt a kérdést. Köszönöm szépen a figyelmüket és továbbra is nyitottan állok a javaslatok előtt, és várom a különböző megjegyzéseket nagy érdeklődéssel. Köszönöm szépen, elnök úr. Much, um, I don't see this. Köszönöm szépen, nem látok árnyékjelentéstevőt, árnyékjelentéstevőket. Van-e valaki még a szakbizottság részéről, aki hozzá kíván szólni ehhez a témához? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Ki van itt a bizottság részéről? Tessék, megadom a szót kérem, mutatkozom be. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is szeretnék köszönetet mondani a képviselő uraknak és hölgyeknek a módosító javaslatokért, amelyek, amelyek célja a bizottság szövegének javítása. Mi is szeretnénk támogatni a jelentéstevő véleményét, miszerint trialógust kíván folytatni a jelentés elfogadását követően. Azt kell, hogy mondjam, hogy a múlt héten Bécsben képviseltük az Európai Uniót a narkotikumokkal kapcsolatos ülésen, és nagy érdeklődés övezi a munkánkat, a jogszabályok javítására irányuló erőfeszítéseinket. Amint a szakbizottság elfogadta a jelentést, szeretnénk megkezdeni a trialógust. Ami a legutóbbi módosítójavaslatokat illeti, nézzük először is az adatvédelem kérdésében azt kérem önöktől, hogy a LIBE szakbizottsággal működjenek együtt, hiszen ez a bizottság foglalkozik a bizottság javaslatával a prekurzorok, prekurzorok ellenőrzését illetően a belső piacon, és ez azt jelenti, hogy itt némi átfedés mutatkozik a két téma között, tehát ők is foglalkoznak az adatvédelemmel, jó lenne, hogyha velük fölvennék a kapcsolatot. Ami pedig a definícióval kapcsolatos javaslatokat illeti, Gondolok itt a gyógyszerek bevonására, a jogszabály alá helyezésére. Látjuk ezt a, ezt a kérelmet, ezt a kívánalmat. A, szerintünk meg kéne nézni, hogy melyek azok a gyógyszerek, amelyek nem amelyeket nem fed le a definíció, és melyek azok, amelyek konkrétan a definíció alá tartoznak. Tehát ez a szövegezés, megfogalmazás kérdése. A 28-as módosító a, az, az engedélyezésre vonatkozik. Ez egy kicsit meglep bennünket, hiszen a kategóriákat a kategóriák a veszélyesség alapján állnak föl, és most meglep bennünket ennek megváltoztatására irányuló javaslat és végül, ami a 29-es módosítót illeti, ez a komitológiával, illetve a delegáció kérdésével foglalkozik, itt is tudomásul vettük, hogy a jelentéstevő ö, konkrétumokra utalt, és itt a módosító javaslattal igazából nem értünk egyet. És végül a 30-as módosító, született egy olyan javaslat, hogy a bizottságnak értékelnie kell 2015. július 1-ére ennek a jogszabálynak a, a működését, illetve a hatását. Ez egy kicsit szűkre szabott határidő szerintünk, mert mire hatályba lép a jogszabály, a kevés idő telik el az első értékelésig. Köszönöm szépen, mondja az elnök jelentéstevő. Kére szót a bizottság észrevételeire kíván-e reagálni? Nem, a jelenlegi fázisban igazából nem. Rendben, akkor várjuk a kompromisszumos javaslatokat. Ezeket üdvözöljük. Nézzük az ütemtervet. A szakbizottságban a jelentés elfogadására március, április 24-25-én a következő rendesülésünkön kerül majd sor. A nyolcas napi rendi pontot töröltük, ahogyan ezt az ülés elején bejelentettem. Nincs szükség a módosítók megvitatására, hiszen a kompromisszumok már megszülettek, és ezekkel egyetértett Robert Sturdy, aki éppen most érkezett meg. Nézzük, 9-es napi rendi pont az EU és Norvégia közötti kereskedelmi kapcsolatok. Szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása, illetve állásfoglalás tervezet megvitatása. Nézzük, miről is szól ez a történet. Ez év januárjában a bizonyos sajtok, marhahús, illetve bárányhús termékek exportja Norvégiába. mint mint egy 277 százalékos illetéket kellett fizetni erre, illetve 344 százalékos illetéket a norvég piacon ezt megelőzte, ez 72%-os import illeték, a hortenziára. Mm, fölvettük a kapcsolatot a norvég nagykövettel, illetve a bizottsággal, és a koordinátorok az előző ülésen egy szóbeli kérdést fogalmaztak meg a plenáris ülésre, amelyet majd egy állásfoglalás követ, az illetékes bizottságokat pedig arra kérték, hogy szóljanak hozzá ehhez a kérdéshez. Az AGRI szakbizottság támogatta az állásfoglalást, és az IMKO-ban módosító javaslatok születtek, ezeket a politikai frakcióktól fogjuk megkapni. Ma a szóbeli választigénylő kérdés megvitatása, illetve az állásfoglalás tervezet megvitatása van terítéken. A következő ülésen, az áprilisi ülésünkön fogunk szavazni a szobeli választigénylő kérdés tervezetéről, vázlatáról, és addigra meg kell, hogy szülessenek a módosítók. A szobeli választigénylő kérdésben megállapodtak a politikai frakciók, ha amennyiben változtatásra kerül sor, ezt ők maguk fogják elvégezni. És először is megadnám a szót a Christopher Fjellnernek a néppárt részéről, aki aktívan hozzájárult a, az anyag előkészítéséhez, úgyhogy kíváncsian várjuk a véleményét. Christopher. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igyekszem rövidre fogni, ezt már korábban is beszéltük. Először is elmondanám, hogy szomorú hogy most igazából első alkalommal beszélünk Norvégiáról ebben a bizottságban. Fontos egyébként kereskedelmi partnerség szempontjából, és jó barátunk is Norvégia. Számos területen nagyon jól működünk együtt, Úgyhogy megérdemelne egy részletesebb vitát az is, hogy itt hogyan tudnánk jobban együttműködni. De minden esetre vegyük úgy, hogy ez egy kiindulási pont. Az utolsó öt évben sokat dolgoztam a norvég kapcsolaton. A bizottság szerintem egyértelműen fogazott, fogalmazott. Azt mondták, hogy Norvégia megszegte az EA megállapodás betűjét és szellemét is, amikor a tarifákat ilyen egyértelműen megváltoztatta. A 19.2-es határozat arról szólt, hogy liberalizálni kell a kereskedelmet és a mezőgazdaságot. A protokollban nem erről volt szó, ott is vállaltuk azonban, hogy liberalizáljuk a kereskedelmet és a mezőgazdaságot. Tehát kíváncsian várom, mi lesz ebből nem csupán a jogi aspektusokról van itt szó, nagyon fontos az is, hogy az ember nem így viselkedik a barátaival, méghozzá anélkül, hogy előzetesen konzultálna. A bizottság számára az a nagy kérdőjel, hogy hogyan lehet kifogni ebből a kereskedelmi vitából a szelet, a vitorlájukból, hogyan lehet kifogni a szelet, mert ugye kialakulhat az is, hogy Hoci Nesze alapon majd mi is fokozzuk a tarifákat és növeljük. Egyébként az EA megállapodásnak az is eleme, hogy további tárgyalásokat fogunk folytatni a kereskedelmi kapcsolatok javításáról, illetve a halászati kérdésekben is. Sikerrel csináltuk meg ugyanezt Izlanddal kapcsolatban. Most fogalmam sincs, hogy miért ne lehetne ugyanezt megtenni Norvégia esetében. Norvégiában is aktuális a téma. A norvég mezőgazdasági miniszter mondta, hogy ez <clears throat> ugye nem hat ki a mezőgazdasági javak kereskedelmére. Ezt azért én kérdőjellel kezelném. Ugye, ennek ellenére ez még bizarrabb a dolog, mert miért kellett a tarifákat bevezetni, ha egyszer annak nincs kihatása a kereskedelmre, kereskedelemre hogyha ugye, <clears throat> a kereskedelmi volumenben eh, nem várható ennek eh, következtében változás. Úgyhogy a bizottsághoz fordulok. Eh, nagyon jó lenne később egy állásfoglalást megfogalmazni, ami tartalmazna a mi véleményünket, és azt, hogy hogyan tudnánk ezt lecsendesíteni, még mielőtt fokozódik a konfliktus. Köszönöm. Egyet értek Christopherrel bizonyos mértékig. Mi felénk van egy szélső jobb ö, frakció, egyébként ö, nem is tudom, hogy itt ülnek-e a képviselői. Ö, Norvégiát egyfajta példaképként kellene említenünk, amelyik azt ábrázolja, hogy hogyan nem szabad az Európai Uniónak a tagjaként viselkedni. Mélységesen aggaszt ez az egész jelenség, igaz, amit mondott, Norvégia barát, igaz mindaz, amit mondtak róla, na de ezzel együtt nem tudom, hogy a bizottság a mai napon tudna-e valami véleményt mondani arról, hogy egyáltalán haladnak előre, tettek-e legalább egy pár lépést, hiszen ez az érdekünk azok közülünk, akik hisznek Európában. Vannak euroszkeptikusok, meg föderalisták, de akkor is szerintem ezt a kérdést pontosan azért kellene felhasználnunk, hogy szemléltessük, hogyan kell megoldanunk problémákat. Köszönöm, elnök úr. A bizottság részéről van-e válasz? Nincs más hozzászólás. John Clark az Agrifei igazgatóságról van jelen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Gratulálni lehetne Norvégiának szinte a lehetetlen el, hogy összefog a parlament, a tanács és a bizottság abban, hogy ellenállnak ezen intézkedéseknek. Igen, osztjuk a véleményt a bizottság részéről, amit is elmondott, az aggályaiat is az intézkedésekkel kapcsolatban. Önhöz hasonlóan a bizottság protekcionistának tartja az intézkedéseket az hatásokat tekintve és szándékait tekintve is, és barátok és szomszédok között ez így nem elképzelhető. Azt gondoljuk, hogy ezek ártanak a szabadkereskedelmi övezetnek, és a 19. cikket is értik, mint Fjellner úr elmondta, a liberalizáció felé törekszünk az ellenkező irányba. A gazdasági hatások mérsékeltek persze, ezt el kell, hogy mondjuk. Ennek ellenére koncentrált intézkedésekről van szó, néhány tagállamot és exportőt érintenek, ezért komoly kárt okoznak. Norvégia nem konzultált velünk, ezt szeretném elmondani. Éppen ezért a szabadkereskedelmi kötelezettségeiket megsértették. Ezt követően aztán voltak tárgyalások technikai szinten. Barózó úr is egyébként hozzászólt, felvetette ezeket a surlódásokat, amikor találkozott elmúlt hónapban a norvég miniszterrel. Norvégia ennek ellenére semmiféle olyan szándékot nem mutatott, hogy az intézkedéseket viszontja. Egyébként könnyen megteheti ezt Norvégia, mert visszavonhatnák ezt gyorsan némi jó szándékkal, a hortenzia esetében ezt egyszerűen felül lehetne vizsgálni, vissza lehetne vonni. Tehát technikai megoldásokat könnyen találnának erre, hogyha szeretnék. Ami pedig Sturdy úr kérdését illeti, azon gondolkodunk, hogy jogi úton mit tehetünk, milyen irányba induljunk el. A VTO vitarendezés nem megoldás, ezt mondja az állásfoglalás is, hiszen más szinten van a norvég kapcsolat, de kétoldalú kapcsolatok keretében megvizsgáljuk majd, hogy mit tehetünk. Ami pedig osztom azt a véleményt, azt a megérzést, hogy eh, a jegyzőkönyv felülvizsgálatára kéne törekedni, és eh, a további liberalizáció érdekében tárgyalni kellene, meg kéne kezdeni a tárgyalásokat a norvégokkal, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Aztán az említett eh, Hocinesze alapon bosszúállás alapján eh, meggondolnák, hogy mit lehet tenni. Hogyha nem eh, veszik vissza a szigorításokat, akkor hát Norvégia sem számíthat a mi jó szándékunkra. Ezt figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Mielőtt újra szólt adok Fjellner úrnak, és valóban én is úgy érzem, hogy ebben támogatom Fjellner urat, ez egy komoly ügy, ez nem csak barátságtalan, ez el, elfogadhatatlan, hogyha egy baráti országról van szó, és nemű autoritást elveszünk, tekintélyünket elveszítjük, bárki Oroszország, Argentina intézkedéseket tehet ezek után, hogyha lehetővé tesszük, hogy ilyen protekcionista lépéseket tegyen egy barátunk. Azt gondolom, üzenetet kell küldeni, erős üzenetet, egységes üzenetet kell küldeni Ó, Oszlóba, amennyiben nem vizsgálják meg újra ezeket az intézkedéseket. Keményen fogunk fellépni. Krisztofa, köszönöm szépen. egész életemben nem találkoztam protekcionistával, legalábbis nem találkoztam olyannal, aki azt mondja, hogy ő protekcionist. De hát ők azt mondják, hogy valamit meg kell védeniük, és, de nem mondják, hogy protekcionista intézkedésekről van szó. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, jó találkozónk volt a norvégokkal parlamenti szinten néhány héttel ezelőtt, világosá vált, hogy itt nem a norvég népről van szó, ezt meg kell állapítani. Norvég politikusokról van szó, akik ezt a jogot megalkotják. A és ez érinti egyébként a norvég fogyasztót, és őnek is kárára van, nem csak az európai exportőrök kárára. Örülök annak, hogy a bizottság azt mondja, hogy Norvégiának sikerült egy politikai konszenzust kialakítani a mi körünkben de pontosan tudjuk, hogy nincsen politikai konszenzus Norvégiában ebben az ügyben. Nagyon komoly vitákat folytatnak erről Norvégiában, és elnök úr is elmondta, hogy igen, egyértelmű üzenetre van szükség. Jelzést kell küldeni, politikai intézkedésre, politikai intézkedésre fogunk válaszolni. Csak annyit szeretnék mondani a végén, hogy van lehetőség arra, hogy ezt jóra fordítsuk ezt a dolgot, nincsen vége semminek. Itt nem veszítettük el ezt az ügyet, reméljük, hogy ez a szomorú történet a kereskedelmi tárgyalások során Norvégiával talán elvezett oda, hogy többet beszélünk a kereskedelmi kapcsolatainkról, és erre fókuszálunk, a bizottság is kiemelte eh, a tárgyalásokat, a jelenlegi megállapodás szintjéről kéne elindítani, liberalizáció irányába elindulni, olyan területeken is, ahol eddig ez nincs. Mind a kettőknek ez az érdeke, tehát Norvégiának érdeke, hogy az EU megnyisson bizonyos területeket, az EU-nak pedig szintén az az érdeke, hogy bizonyos területeket megnyisson a norvégok előtt, vagy eh, norvégok is megnyissanak egyes kereskedelmi területeket. Tehát ezt a rossz kezdetet jóra lehet még fordítani, hogy mindketten profitáljunk ebből. Abban bízom, hogy a végén, amikor összefoglaljuk az egész vitát, akkor majd azt mondhatjuk, hogy ez rossz kezdet volt, ugyan, de a szakbizottság, az Európai Parlament, ha segíteni tud ebben az ügyben, akkor jó munkát végez. Reméljük. Ön is azt mondta, hogy reméljük. Igen, Ma március 25-e a módosítók határa ideje, 5 napjuk van, tehát 6 órakor lehet leadni. Természetesen egy állásfoglalásra irányuló indítványról van szó, amit módosítani lehet. Nézzük meg a tizedik napi rendi pontot. Hol tartunk? Pillanatnyilag a trilógus, a háromoldalú tárgyalásokon. Ez inta, nem? Ez nem egy inta állásfoglalásról van szó. Az én iván volt, nem egy frakciós. Tehát a tizedik pont, a háromoldalú párbeszéd, háromoldalú tárgyalások, pillanatnyi helyzete. Négy ilyen tárgyalás folyik, háromoldalú tárgyalás folyik pillanatilag négy témában. Azt gondolom, hogy nagyon aktívak vagyunk jogalkotói szakbizottságként. Az első terület, amiről beszélni akarta, a makrofinanciális segítség keret rendelete. Február 27-én tárgyaltunk utoljára erről. Kazaka, az előadónk, sajnos nem tudott csatlakozni hozzánk, és én vagyok az összes három oldalú tárgyaláson az elnök, az összes ilyen találkozón részt veszek, tehát vagyis a saját nevemben hozzá tudok szólni, és tájékoztathatok arról, hogy hogyan haladunk. Egy néhány témát szeretnék felvetni, hogyan folyik a tárgyalás a tanácssal. Jól haladtunk az elmúlt fordulón. Egy sor vitatott témával foglaltunk, és úgy tűnik, hogy elérhető a kompromisszum, amit még mindig meg kell vitetni, a fő pont, az a forma és az eljárás, hogy hogyan fogadjuk el a szándéknyilatkozatot az Európai Unió és a megfelelő kedvezményezettek között, illetve még komitológiai kérdések is felmerülnek az MOU ügyében, tehát a szándéknyilatkozat ügyében. Ezt folytatjuk a tárgyalásokat, és meg kell vizsgálni, milyen eljárást kell alkalmazni, illetve hogyan alkalmazzuk a szándéknyilatkozatot. Amennyire én meg tudom ítélni, gyakorlatilag a tanács és a parlament között érdemileg tulajdonképpen egyetértünk abban, de ezt most nem osztja a bizottság. Ez nem a szokásos megosztás általában, ugye a, a parlament és a tanácson egy oldalon, a másik oldalon pedig a bizottság. Nem így szokott ez lenni. A parlament és a tanács arra úgy tűnik, hogy egyetértenek abban, hogy pénzügyi segítséget nyújtani harmadik államnak, ezt egy rendes eljárásban, jogalkotói eljárásban kell elfogadni. A bizottság kezdeményezésére a parlament és a tanács teszi ezt meg, viszont a bizottság továbbra is ragaszkodik az eredeti javaslatához, miszerint ezeket delegált vagy felhatalmazáson alapuló jogszabály alapján kell elvégezni. A másik fontos téma, amiről már beszéltem, az a komitológia témája. Ezúttal természetesen az egyik oldalon a parlament szerepel, a másik oldalon pedig a tanács. A tanács ragaszkodik a vizsgálati eljáráshoz, ami a tagállamoknak gyakorlatilag vétójogot ad a végrehajtással kapcsolatban. A bizottsági végrehajtási kapacitásról van szó, és a parlament azt mondja, hogy a komitológia szerint a végrehajtási aktusok a pénzügyi segítségnyújtás területén a rendes el, a komitológia eljárás keretei között kerüljenek elfogadásra egy küszöb fog talán megszületni kompromisszumként, tehát hogy milyen szintű az említett támogatás, a, a legmagasabb összegeket kell eldönteni itt, az összes többit pedig tanácsadói eljárás, tanácsadási eljárás keretében fogjuk megoldani. Ami, és hát bizonyos kivételeket majd lehetővé teszünk, amir magasabb támogatásoknál játszik szerepet, tehát az ottani döntéseknél. Ha megszületik a megállapodás, akkor lesz egy keret, szabályozás, keretrendelet, a jogalkotási prioritások megállapítása, megtörténik, hogyan adunk meg harmadik államoknak pénzügyi támogatást, hogyan döntünk erről, és a jogalkotási eljárás keretei között születnek meg a döntések, tehát lesz egy keretrendelet, és lesznek konkrét rendeletek, amelyek meghatározzák az egyes támogatások odaítélését. Azt mondhatom tehát erről, hogy itt tartunk pillanatnyilag. Nézzük meg, hogy a következő tárgyalási forduló milyen eredménnyel jár. Lehet, hogy egy végső kompromisszum is megszületik a parlament és a tanács között. Az Omnibus 1 kapcsolatban. Az utolsó trilógus március 5-én történt meg. A raportőrünk nincs itt de hát mivel én ugyancsak ott voltam, <clears throat> megint csak <clears throat> tudom tájékoztatni önöket arról, hogy mire jutottunk, milyen előrelépést értünk el. Itt a vitatott témák kevesebben vannak, különféle konvergenciát tapasztalhatunk a tanács és a parlament között, a bizottság javaslatai alapján. Vannak még elvaratlan kérdések, ezek a, például a, a bizottsági delegációnak az időtartama, aztán, hogy mennyi ö, idő a rendelkezésre ahhoz, hogy ö, tiltakozást nyújtsunk be a bizottság által előterjesztett delegált jogi aktusokhoz. a résztvevőknek <clears throat> legalább bizonyos mértékben eh, részt kellene vennie a szakértői üléseken, <clears throat> ahol előkészítik a delegált jogi aktusokat. És volt még néhány elvaratlan kérdés a komiktológia témájában. Úgyhogy eh, úgy látom, hogy a tanácstól is érkeznek jelzések, hogy talán valamennyi még el nem vart kérdés tekintetében el, el tudjuk érni a kompromisszumot. Ezt nem vehetjük készpénznek, úgyhogy ki kell várnunk a következő trilógust, majd meglátjuk, hogy valóban érdemi alátámasztást látunk-e a soros ír elnökség új megközelítést tudott elérni a tanács oldalán. Az Európai Unió jogalkotási vívmányaival kapcsolatban a Lisszabon és stb. szerződések kérdésében nem lehet tovább késlekedni a mostani jogalkotási szakasznak a vége közeledik, és még mindig nem tudtunk változtatásokat elérni a vívmányok vonatkozásában. Az Omnibus 2 következik, ugye ez is arról szól, hogy a komitológia szempontjából hogyan lehet alkalmasra tenni a, a a joganyagot. Ennek az anyagnak a ügye sincs közöttünk, viszont én megint csak ott voltam, úgyhogy tájékoztatást tudok adni a fejleményekről. Ezúttal azonban az előadótól a birtokomban van egy feljegyzés. A trilógusra ugyancsak március 5-én került sor az árnyék előadók pedig a legutolsó héten Strasbourgban találkoztak. Most péntekre tervezünk egy technikai ülést, a, a következő trilógusra pedig egy, egy áprilisi időpontban kerül sor. Ez az anyag párhuzamosan fut az Omnibus 1-jel, tehát igaz, hogy két külön témáról beszélünk, de egyetértettünk abban, hogy ezt a két témát párhuzamosan, koordinált módon kell kezelni. Biztosíthatom önöket arról, hogy a koordinátorokkal együtt elértük, hogy összhangot hoztunk létre a két téma között. Az Omnibus egynél is elmondtam, itt is ismétlem, hogy a soros ír elnökség megteremtette az egyetértés, illetve a megállapodás alapjait az elnökség és a tanács számára <clears throat> előkészítette a talajt, ez végül egy jó anyag lehet. Nem tudom, van-e kérdés vagy észrevétel, nem tettem fel ezt a kérdésemet, de úgy látom, hogy nincs is hozzászóló. Végezetül pedig a piaci hozzáféréssel kapcsolatos ö, szabályozás, ez a legfontosabb kérdés. Ez valójában az a vörös vonal, amely elválasztja a gazdasági partnerkapcsolati megállapodásokat az afrikai államok, az érintett afrikai államokkal. Amint tudják, a jelen helyzet úgy néz ki, hogy a kotonói egyezmény alapján az érintett országok próbálkoznak, azonban a megfelelő szabályok még nem eh, funkcionálnak. A bizottság ennél fogva egyfajta eh, vörös vonalat határozna meg a, az EPA eh, egyezményekkel kapcsolatban, mert ez azt jelenteni, hogy a, a kotonai egyezmény alatti preferenciák rendszere megszűnik, és a mostani általános preferenciák vonatkoznának az országokra. Március 6-án eh, volt egy ülés a témáról. Eh, a raportőr ezúttal itt van, közöttünk van, meg is adom neki a szót, Martin. Köszönöm szépen némi háttérinformáció. Három kérdéskört kellett kezelnünk a tárgyalások során. Az első könnyű volt, szinte kizárólag nyelvi észrevételeket kellett a helyükre tenni, ezt nem részletézném. A második nagy csoport az a komitológiai jellegű észrevételekből állt, három módosító érkezett be, a tanács a három módosítóból egyet elfogadott, ez azt mondta ki, hogy a, hatal, a, a hatáskörök delegálását egy öt éves terminusra kell ko koordinálni, illetve korlátozni, ezt elfogadták. A másik kettő arról szólt, hogy az adott rendelet kapcsán lépjünk vissza, álljunk el a követeléseinktől, mert hiszen az Omnibus 2-ben elég szépen előre tudtunk lépni. A kulcskérdés a dátum volt. Azt szerettük volna, hogy január 26-án a parlament táma, tárgyalja ezt, illetve 2016-ban jussunk el a parlamentig, a tanács 2014 mellett kardoskodott. Egyébként a parlament számára a tanács javaslata 2014. júniusa elfogadhatatlan volt. Én úgy gondolom, hogy 2015 lesz, 2015 január lesz majd az az időpont, amely kompromisszumos megállapodást hozhat. A nézetem szerint 2014. októbere messze nem optimális időpont, tehát még mindig alkalmas arra, hogy beindítsuk a trilógust Úgyhogy javasolnám, hogy a 2014. októbert fogadjuk el e, kiindulási dátumnak elnök. Igen, tehát született egy kompromisszum az utolsó trilógus e, során. Holnap szavazunk, ha jól tudom, ugye? Mondja az elnök. Igen, ez egy második olvasat. Tehát valószínűleg kialakult a többség a frakciók felé azt szeretném mondani, hogy holnap jöjjenek le, jöjjenek a szavazások. Köszönöm szépen, én is részt vettem a delegációban, és eh, én is eh, részese voltam annak, hogy egy offenzív, konstruktív eh, pozíciót találjunk az Európai Parlament számára ebben a rendkívül fontos jogszabályban. Szeretném megjegyezni, hogy nem tartom kedvezőnek, hogy a tárgyaló delegáció az Európai Parlament többségi álláspontját ne próbálta meg végigvinni közös vonalként a tárgyalások során. Bizonyos frakciók jelezték a tanácsnak és a bizottságnak, hogy a plénum pozícióját, amit Strasbourgban elfoglalt, nem fogják végletekig megőrizni, ami azt jelentette, hogy az Európai Parlament tárgyalási pozíciója gyengült, és azt gondolom, hogyha a határidőkről holnap újra egyeztetünk, és David Martin a saját véleményét, álláspontját is világossá tette, meg kéne gondolni, hogy a reális viszonyokat figyelembe véve azon partneri országokban, amelyekről szó van, talán kísérletet kellene tenni arra, hogy az Európai Parlament egy másfajta álláspontját találjuk meg ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Emlékezzünk vissza a bizonyos alapvető dolgokra amikor ugye, arról beszélünk, hogy egy álláspontot kell letárgyalni a tanácsban, E, nos, akkor arról van szó, hogy a mandátum alapján legyen rugalmasság, mert e, enélkül hát tulajdonképpen egymás felé elmondanánk, hogy kölcsönösen mik a merev álláspontjaink. A trilógus e, témája az a referendum, amelyet majd vissza kell utalnunk, és amely alapján ratifikációra kerülhet sor. Minden egyes trialógusban erre törekedtünk. Ez azt jelenti, hogy mi az előadók és az előadók is úgy érzik, hogy van egy felhatalmazásunk, ennek alapján kidolgozunk valamit, hát legyen mozgásterünk, legyen rugalmasság a kompromisszum elérése érdekében. részt vettem a trilógusban, elnök voltam, nem vettem részt a vitában, de úgy éreztem, hogy ami megszületett, az volt a lehető legjobb kompromisszum. Nem száz százalékban értük el azt, amit akartuk, de hát mégis valami megvan. Egyébként úgy éreztük, hogy eljutottunk addig a pontig, ahol a tanács már nem tudott tovább menni, Egyébként a végső határidőnk az, amikor ez a frakció, illetve ez a szakbizottság eléri a, a hivatali idejének a végét. Tehát a bizottságnak, a szakbizottságnak holnap kell ratifikálnia azt, amit elértünk. Ugye minden kompromisszum egy referendumnak a tárgya. Ne legyen kétség e, e felől, tehát itt most nincs kivétel. Alde, köszönöm. Úgy gondolom, hogy osztom az érzelmeiket, illetve a bizottsági társaim érzelmeit. Ugye hát vannak ugye helyzetek, amikor nem mindent mi nyerünk meg, de köszönetet mondanék az előadónak, jó munkát végzett, és kitartott az álláspontja mellett. Nem tudom persze, hogy holnap hogyan zárul a szavazás, milyen eredménnyel, de el tudom fogadni a raportőr ajánlásait. Mindenképpen szükséges, hogy levonjuk a tanulságokat ebből a folyamatból, ugye? Odafigyeltünk a fogyalám folyamatra, közben meg lett Lisszabon, és számos éven keresztül figyeltük a tárgyalásokat, voltak, amikor elakadtunk, aztán egyszer csak lecsapott a kard. Na most én úgy gondolom, hogy ez a fajta odacsapás, ez nem a tárgyalásnak a módszere az egyenlő partnerek között, mert hiszen itt tisztességre és nyíltságra van szükség. Én úgy gondolom, hogy a bizottság is megtanulta a leckét, hogy hogyan kell tárgyalni, különösen olyan országokkal, akik nem érzik magukat egyenlő partnereknek a tárgyaló csoportban ugye e, szükség volna arra, hogy korábban határozzunk meg határidőket, hogy mindenki tudja, hogy mennyi van még előre. Különben e, ugye e, olyan helyzetbe kerülünk, hogy torlódnak a dolgok, a, jövő, a hét vége felé lesz az Ákácsi országokkal együlés, több egyéb csoporttal is tanácskoznunk kell nagyon sajnálatos epizód ez, remélem, csak remélhetem, hogy megtanultok, amit meg lehetett tanulni ebből, és azt remélem, hogy az érintett felek megtanulják, hogy hogyan kell tárgyalni. Kaspar úr. das anknüpfen, was man... Az előttem szólóhoz csatlakoznék. Azt gondolom azért is vagyunk ebben a helyzetben többek között, mert számos országgal olyan témáról tárgyalunk, amely VTO ellenes, vagy szembe megy a VTO-val napjainkban, és ez nem csak ma vagy tegnap óta van így, hanem, hanem te, tegnap előtt előtt előttről is. Hát gyakorlatilag tíz éve dolgozunk azon, hogy ezt az állapotot megszüntessük, és azt gondolom, hogy nem érdemes a bizottságot bírálni azért, mert nincs tárgyalási eredmény. Vannak olyanok, akik eljönnek hozzám, és azt mondják, hogy a parlament a hibás, ti vagytok a hibásak, hiszen mindig vannak olyan parlamenti képviselők, akik elmondják az érintett országok képviselőinek, akkor nem is olyan rossz a helyzet, akkor szálljatok időt a tárgyalásokra, nem kell eredményre jutni, ezt egy pár évig lehet még halogatni, ha nem születik eredmény, akkor parlamentként biztosítjuk, hogy a helyzet marad, amilyen. És most tényleg kár ezen rágódni, hogy a bizottság rosszul tárgyalta, vagy mi a parlament részéről küldünk rossz jelzéseket Egyszerűen arról van szó, hogy a dolgot lassan le kell zárni, eljutottunk erre a pontra, és a frakcióm nevében azt tudom mondani, hogy a megtalált kompromisszum átmegy a parlamenten, ez az érdekünk a frakcióm részéről, de azt kell, hogy mondjam, ha a szakbizottságban nem jutunk többségre, akkor kitartunk amellett, ami, amit eldöntöttünk a plénumon. Ez egy megállapítás, ez nem fenyegetés és a kérdést más frakciók is megtárgyalják. Éppen ezért kifejezetten azt kívánom, hogy ezt a szerintem jó kompromisszumot most, hogy 2015. január 1 vagy 2014. október 1-ről van szó, hát most a három hónapon most már ne rágódjunk és vitatkozzunk. Szerintem próbáljunk valamennyien a kompromisszum irányába dolgozni. Partnereiknek, az Európai Bizottságnak is, tehát mindkét félnek szeretném elmondani, hogy a meg kéne ragadni az alkalmat, és éljünk a lehetőséggel, mert most már tíz éve rágódunk ezen a dolgot végre, dolgon végre le kéne zárni. Köszönöm, Szemi úr. Köszönöm szépen. Egyetértek Daniellel. Először is gratulálok Davidnek, mert hát két rossz közül kellett választania, szinte lehetetlen volt a helyzete, Tudtam, hogy ön például későbbi dátumot akart, mások korábbi dátum mellett kardoskodtak, akkor a kompromisszum az soha nem jó mindenkinek. Úgyhogy mindenkinek egy kicsit engedni kell. Vitatom, amikor azt mondja, hogy egy kicsit úgy rá, rá dobták az emberekre, nem tartom ezt, ezt helyesnek. Valójában a döntéseket meg kellett hozni, mert itt tisztul ki a terület, a pálya. Szerintem ez a megfelelő dolog, és a kompromisszum, legalábbis az én frakcióm számára úgy látom, hogy elfogadható. El tudjuk fogadni a David féle végső kompromisszumot. A zöldektől Francis Kellen. Köszönöm szépen, hogy gondolom hogy most már ne a tartalomról vitázzunk. Ugye eh, a, szab- a bizottságon belőli szavazás előtt a tartalmi kérdéseket végigvettük. Ugye beszéltünk arról, hogy hosszabb vagy rövidebb legyen-e a határidő, aztán a bizottságban született egy eh, szavazási eredmény, ez gyakorlatilag eh, a parlamentnek az álláspontjává vált, végül is. Mi kell, hogy kisüljön ebből talán egy kompromisszumra van szükség. Most úgy látom, hogy a parlament egyértelműen engedett. A, az ügyrend szempontjából, az eljárás szempontjából védenünk kell a parlament álláspontját, a parlament hitelességét meg kell őriz, őriznünk. Ugye voltak korábbi helyzetek, amikor a bizottság eredményei gyakorlatilag fel kellett adnunk, de mégis az a, lé, az a fontos, hogy társ jogalkotóként eh, tartsunk ki az álláspontunk mellett, ne, ne, ne veszítsük el a hitelességünket. Ez igen sajnálatos lenne, mert <clears throat> a jövendőbeli triológusok során ez károkat okozna számunkra. Akkor felteszem a nagy kérdést. Vajon igaz-e, hogy a parlament részéről veszette a hitelesség? Nem. Nem. Felmerült az egyik kérdés, hogy kell-e határidő. Ezt a a túlnyomó többség eh, egyértelműen megszavazta a zöldekkel együtt. Ez volt a kulcskérdés, nem a második. A, a második kérdés ugye az volt, hogy vagy 2014 vagy 2016 legyen a, a határidő. A parlament megnyerte a kompromisszumot. Úgyhogy tisztázzuk, a parlament nem hajtotta meg a derekát, és nem veszítette el a hitelét. Mindig van egy, kell, hogy legyen egy mandátum, de a mandátum, a felhatalmazás legyen rugalmas az előadó, és én magam is ezt nyújtjuk ide a bizottság elé. Vagy ratifikáljuk, vagy nem. Te természetesen nem a határidő miatt van ez. Ugye itt e, ne, bármilyen határidőről lehetne szó. Önök szavaztak, legyünk őszinték saját magunkhoz. Két nagyon is eltérő kérdésről van szó. Ez a második témánk, ez másodlagos is. A kulcskérdést a túlnyomott többség megszavazta ebben a szakbizottságban is, és a parlamentben is Elnök, köszönöm szépen. I cannot allow the credibility of this parliament. Nem engedhetem meg, eh, hogy eh, kétel merüljön fel a par, ennek a parlamentnek a hitelességével kapcsolatban, hogyha különösen akkor, hogyha ennek nincs eh, alapos indoka. Én ott voltam. 11-es napirendi pont a csoportok tevékenységének nyomon követése. Számos ö, ö, nemzetközi csoport van, ezek közül csak ö, az oroszokkal volt viszonylag ö, nem régen egy ülés, konkrétan március 17-én. Robert Sturdynek, a raportőrnek adom meg a szót. Sajnálom, nem voltam jelen, George volt ott. Köszönöm, elnök úr. Néhány szót. Azt kell mondanom, hogy ez volt az egyik legérdekesebb monitoring csoport ülés, amit a parlamenten belül megtartottunk. Miért? Azért, mert a monitoring csoportban ott volt Tim Wozian, Valógya, akinek igen, hosszú tapasztalatai vannak az oroszokkal. A Jukoszban képviselte az Egyesült Királyság beruházóit. A végén azt mondta neki, hogy miért nem ír egy könyvet erről a, a dologról, az orosz tapasztalatairól. Egyébként jó tanulságokkal szolgált a találkozó a bizottság számára is, mert el kell mondanom, hogy hihetetlen hosszú a történet, és itt most nem tudjuk ezt részleteiben kibeszélni, de ahogy mondtam, nagyon érdekes volt, és a tárgyalások jövőjét illetően az oroszokkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy levonjuk a tanulságokat, tanuljunk azokból a dolgokból, amik ott elhangzottak, és Robert, ugye te vagy az előadó, neked mondom, hogy ezt a fajta tapasztalatot hát el kellene jutatnunk minden, minden érintett félhez. Az oroszok érdekesek a számunkra, akarunk velük tárgyalni, de sajnos ők úgy játszanak, mintha egyedül lennének a pályán. És hát nem tudom, e pillanatban van-e mód arra, hogy tovább lépjünk. Optimista ember vagyok, de Sajnálom, azt kell mondanom, hogy a jelzések és az, amit mondjuk úgy az oroszok kínálnak nekünk, hát bizony nem igazán jók. Köszönöm. Any comments? Van-e bármiféle további hozzászólás? Köszönöm szépen. Nem tudtam jelen lenni akkor, és az intézkedések nagyon érdekesek, amelyekről beszéltünk, tehát nem Ciprus esetében ez nem annyira meglepő. Apró kis kommentár. Uh, thank you, Mr. Chair. Um, had Köszönöm szépen, jelen tudtam lenni, részben legalábbis. Az energia együttműködésről is foglalkoztak, az energiaellátás, stb. és az árképzés témája, amit ről tájékoztatni akarok. Az a benyomás alakult ki, amit a bizottság is elmondott egyébként, hogy hogy, hogy is fogalmazzak, egy kicsit más hangnemben nincsen közös álláspont az Európai Unióban ebben a témában, ami Olaszországot illeti. Tehát tényleg végig kell gondolni, hogyan kezeljük ezeket a különböző pozíciókat a tagállamok szintjén, az oroszokkal szemben, illetőleg az Európai Unió milyen viszonytápol vagy alakít ki orosz köztárs, Oroszországgal szemben. És azt gondolom, hogy meg kéne nézni, hogy mi volt a csúcs eredménye, ahol hosszas vitát folytattak az EU szintjén az Oroszországhoz fűződő viszonyról, a kereskedelmi kapcsolatok, stb kerültek szóba, de azt gondolom, hogy figyelembe kell venni, amikor kereskedelemről vitatkozunk, akkor úgy általában végig kéne gondolni a stratégiai partnerséget Európa és Oroszország között. Én ezt támogatom, de akkor ebben benne kell lennie azt is, hogy a kereskedelemmel legyen egy közös álláspont. Azt gondolom, hogy vitát lehetne folytatni arról, hogy milyen minőségben készülünk fel a tárgyalásokra különböző szinteken, különböző területeken, amikor az oroszokkal tárgyalunk, éppen annak érdekében, hogy a stratégiai partnerséghez megfelelően hozzá tudjunk járulni. Gue? Hanza, köszönöm szépen. Figyelembe vettük az elmúlt időszakban Mindenek előtt Obama második szakaszában, hogy időszakban, hogy az energia függetlenségre törekszik az Egyesült Államok, ők maguk termelik ki a homokból, Alaszkában, Kanadában az olajat, a gázt, új erőforrásokat tudnak bevonni, a mexikói öbölben például új forrásokat nyitnak, igyekeznek az energiafüggetlenséget elérni, tehát ez az Obama-féle törekvés. Ez az energiapiacokon komoly fordulatot okoz, majd láthatjuk, hogy a közel-kelet keleti öböl államok orosz, hogy Európa felé fognak inkább fordulni, ami egy jó piac számukra, de hát Kínát is megkereshetik, ami azt jelenti, hogy Oroszország és a közel-kelet között egy verseny fog kialakulni. Az Európai Unió és Kína profitálhat, vagyis figyelembe kell venni ezt az új helyzetet az energiapolitikákat is ez befolyásolja. Ha megnézzük az Egyesült Államok és az Európai Unió energiapolitikáját, akkor azt kell, hogy mondjam, be kell látni, az Egyesült Államoknak van egy tényleges valóságos energiapolitikája. Az Európai Unióban nem tudunk ilyenről beszélni, tehát a 2050-es úti tervünk egy wishful thinking, tehát a vágyainkat fogalmazza meg inkább egy ideológiai koncepció, egyáltalán nem megvalósítható az az energia problémáinkra. Köszönöm szépen. Szeretném aláhúzni, ami nagyon fontos, amit az imént hallottam. Itt nem csak egy közös álláspontról van szó, hogy ezt ki kell alakítani, hanem be is kell mutatni egy delegációt vezettem Oroszországba októberben, és volt egy állásfoglalásunk itt a parlament szintjén, és természetesen igyekeztünk az állásfoglalások mellett kitartani, és egy kicsit zavart, hogy a, a, a, itt volt a parlamenti pozíció, de az Európai Unió összességében nem ez volt az álláspont, és hát ez, ez zavarja a kapcsolatokat Oroszországgal. egyik az energiát, a Gazpromt, az unbundling, a leválasztás kérdését, az elkülönítés kérdését, az egyéb kereskedelmi kapcsolatokat illetve az ígéretek nem betartását a WTO keretei között. Ebben az ügyben egy közös keretet, egy közös álláspontot méghozzá nagyon keményet kéne kialakítani az oroszokkal szemben, szerintem, az EU-ban. Köszönöm szépen. 12-es. a tárgyalások az Egyesült Államokkal, kereskedelmi tárgyalásokról van szó. Mi vagyunk a felelős szakbizottság, én magam vagyok az előadó. Az Európai Bizottság március 12-én egyetértett, hogy egy mandátum tervezetet fogadjanak el a következő tárgyalásokra annak érdekében, hogy a tanácstól megkapják a mandátumot a tárgyalások megkezdésére. Az INTA úgy döntött, hogy egy külön állásfoglalást készít ebben az ügyben. A elmúlt év októberére hivatkozva a tervezet, tervezetet megkapták, az állásfoglalás tervezetet, egy néhány magyarázó megjegyzést engedjenek meg mindenek előtt. Jó. Szeretném jól kéteni a rövidítést. Más kereskedelmi megállapodásokról is folynak tárgyalások. Ez lesz viszont a legnagyobb, amelyet valaha aláírtunk, ezért az előkészítő munkálatok a megállapodás vonatkozásában eltérnek a korábbiaktól, mert ez egy nagyon nagy anyag. Mindenek előtt Több mint egy évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy egy magas szintű munkacsoportot alakítunk, de Huchtur az Európai Bizottság részről, Európai részről, és a Kirk amerikai részről, ez 14 hónapja dolgozik, annak érdekében, hogy kidolgozzák a feltételeket a további széles körű tárgyalásokra a kereskedelmi megállapodás előkészítéseként. Az, a bizottság úgy döntött, hogy széles körben bevonja az érintetteket. Ez párhuzamosan fut a magas szintű e tanácskozásokkal, és volt egy időközi jelentés, amelyet júniusban készítettek el, aztán egy zárójelentés februárban idén itt a parlamentben, ebben a szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy szoros figyelemmel kísérjük ezt a folyamatot, és hogyha úgy döntöttünk, mint már mondtam, elmúlt októberben egy jelent jelentést készítettünk, egy megfelelő munkacsoport alakult, és természetesen más szakbizottságokat is bekívántunk vonni, az ő véleményükre is kíváncsiak voltunk, hogy vegyenek részt a tárgyalásokon. A saját kezdeményezésű jelentésüket plenárison nagy többséggel sikerült elfogadtatni, ez tartalmaz egyébként egy elképzelést arra nézve, hogy mit szeretne a parlament látni ebben a megállapodásban. Kereskedelmi és beruházási megállapodás meg fog születni. Mi egyébként a döntésben nem veszünk részt, hogy pontosan mi kerül be, de a parlament és a bizottság között együttműködés folyik. A tárgyalási mandátum tervezethez hozzáférünk, ebbe beleláttunk. Vagyis annak ellenére ez egy szigorúan bizalmas dokumentum, bele tudtam nézni, és gyakorlatilag hasonló a helyzet, mint Japán esetében. Mielőtt a tanács döntést hoz a tárgyalási mandátumról, állásfoglalást akarunk kidolgozni, hogy ezt előterjesztessük a tanácsnak. Ez az tehát az állásfoglalás tervezet születésének alapja nagyon részletes állásfoglalást fogadtunk el októberben, és sok mindent megismételtünk ebben az állásfoglalásban, és hát a tervezet, a tárgyalás tervezet egy szigorúan bizalmas dokumentum, erre hivatkozva aztán a parlament összességében nem tud a részletekbe belelátni. Ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy egy második állásfoglalás hasznos lehet, hogy a a legfontosabb aggájainkat jelezni tudjuk a tárgyalásokkal kapcsolatban. A kulcsfontosságú szereplő a tárgyalások során a parlament, és hogyha vannak aggályai, akkor ezt komolyan kell venni. A tervezet egyébként hivatkozik az októberi állásfoglalásra, és felhívja az érintetteket, hogy kezdődjenek meg a tárgyalások, de politikai támogatást kíván biztosítani a megfelelő szinten, de és egy részletes listát tartalmaz arra nézve, hogy milyen javaslatokat tudnak elképzelni ezen a szinten. Ez egy száz százalékig kereskedelmi és beruházási megállapodás, és ilyen értelemben kell foglalkozni vele. Ennek ellenére már elmondtam, ó, a tárgyalás körre egy sor szabályozási kérdést is felölel majd, amit természetesen nekünk úgy kell felfognunk, hogy az érdekelt szakbizottságok együttműködésére van szükség, ezért úgy döntöttem, hogy más szakbizottságok vezetőit is meghívom egy levélben, hogy előkészítsük a jelentést októberben történt ez. Azt látom, hogy legalább egy szakbizottság úgy döntött, hogy eljöjjön az ülésünkre. Pillanatnyilag tehát létezik egy megfigyelő csoport, amely az előkészületeket végzi és figyelemmel kíséri majd a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, és hát egy ambíciózus, egy nagyra vágyó szerződést kívánunk megkötni ilyen keretek között. Megadom a szót az Európai Néppártban lévő kolléganőnek. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Természetesen örömmel állapíthatom meg, hogy a tárgyalások az Egyesült Államokkal tényleg megkezdődnek már és a szabad kereskedelmi megállapodás előkészülete legalább folyik, és haladunk, vagyis minden, ami pozitív, azt nem kell háromszor újra jelezni, ezért röviden tudok csak hozzászólni most. Helyesnek tartom, hogy parlamentként egy második állásfoglalást készítünk, habár bizonyos dolgokat nyilván megismétel majd, ami már elhangzott nem régiben. Hogyha igen, tisztelt elnök úr, azt gondolja, hogy ez legyen rövid. Úgy gondolom, hogy ez túl hosszú ez az állásfoglalás. Talán el kéne kezdeni kivenni azt, ami már elhangzott valahol, és utána arra kéne koncentrálni, hogy melyek a fontos pontok lényegi pontok, tehát a konsiderans, vagyis a preambulum részből, vagy a bevezetésből kivehetnénk egy csom dolgot, a gazdasági, politikai összefüggés megint csak hosszúra sikeredett. Ami fontos, az az utolsó pont, a tárgyalási mandátum, illetőleg a parlament szerepre. És teljes joggal hangsúlyozta ön is, hogy ez egy kereskedelmi megállapodás, eh, amelyben mi vagyunk a vezető szakbizottság, a felelős szakbizottság. Két megjegyzésem van a 16.-18. ponttal kapcsolatban. Úgy vélem, hogy azáltal, hogy már eh, részletes tárgyalásokat folytattunk, eh, a gazdasági kérdésekről itt az Atlanti-óceán két partja között, és ezért úgy gondolom, hogy a gazdaságot jobban be kéne vonni a 16.-18. pontban egy javas... 16.-18. pontnál azt gondolom, hogy kombinálni kéne ezt a két pontot, tehát ahol nehézségek vannak a szabványokkal, stb., akkor azokat, akik dolgoznak ezekkel a szabványokról, szabványokkal nap mint nap, nos, hát érdemes őket bevonni, tehát vagy a bizottság tárgyalási csoportjaként, vagy a parlament egy csoportjaként bízzunk meg a gyakorlati szakemberekben, tehát hogy ők is képesek szabályozni ezt. A másik pont pedig a parlament szerepével foglalkozik, teljesen egyetértünk ebben, szerencsére és ez jól van így. Ami a 22. pontot illeti, intenzív együttműködést kell folytatni az Egyesült Államok kongresszusával, az EU tanácsával, bizottságával. Itt azért egy mondatot még beleírnék olyan értelemben, hogy ezt meg kell tennünk a nemzeti parlamentek bevonásával is tudjuk, hogyha bármiféle jogalkotásról van szó, amely nemzeti fennhatóság alá esik, akkor a nemzeti parlamentek ratifikációjára is szükség van. Úgy gondolom, hogy az általános elfogadást ugye itt a fővárosok nagy szerepet játszanak, és nagyon különböző hozzáállás van a a fővárosok szintjén is, ezért úgy gondolom, hogy rendszeres időközönként a ne, a parlamenti kolléga, a nemzeti kollég, parlamenti kollégákat is célszerű bevonni. Egy utolsó megjegyzés, ez kevésbé az állásfoglalással függ össze. Jó és helyes, hogy a koordinátorok megkapják a szöveget. Még egyszerűbb lenne, hogy a az árnyék előadóknak is odaadnak a szöveget, ez egy rövidebb út lenne, mint hogyha kerülőket kéne tenni, mert is megtaláljuk. Természetesen a bizalmas kezelést garantálni kell, mert különben nincs értelme. Köszönöm. Uh, thank you that I'm informed. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók elérhetik, szöveg, hozzáférnek a szöveghez. Tehát jó, igen, elkövettem egy hibát, nem juttattam el nekik külön, de hozzáférnek a szöveghez. Vagy lista alapján haladók. Maritja, Sake, Ajde. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánoságban azt mondhatom, hogy elégedett vagyok az állásfoglás tervezettel. Helyes az is, hogy nem engedtük nagyon bőlére, és egy-két konkrétumra majd még visszatérnék, illetve szeretnénk uh, hangsúlyozni azt is, hogy nagyon jó, hogy külön kezeljük az intézményeket, azonban mégis mutatjuk azt, hogy együtt dolgozunk, ugyanazokat ugyanazok a céljaink, együttműködünk a különböző szakbizottságokkal, a civil társadalommal, illetve a szakértőkkel is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nyilvánosság is támogatja ezt a folyamat, folyamatot, és nagyon helyes lenne az, hogyha minél hamarabb sikerülne ezt nyélbe ütni. A meghallgatást is támogatom, és remélhetőleg ez is bevonja majd a közvéleményt. Abban is egyetértek, hogy nem szabad, hogy egy kívánságlistát állítsunk föl, ami pedig a mandátumot illeti. Azt, az a javaslat született, hogy a, a szellemi tulajdonjogok védelme ebbe benne legyen, de azt hiszem, hogy ez igazából nem ide tartozik, hiszen, hiszen hogyha ezt betesszük, ezt a gondolatot, akkor mindenki a saját kívánalmát beépítheti a szövegbe. Tehát a 14. pont esetében úgy gondolom, hogy, hogy ez nem a helyes eljárás. Ezen kívül fontosnak tartom azt is, hogy minél átláthatóbb legyen a folyamat, amennyiben csak lehetséges. Azt gondolom, hogy a múltban levontuk a tanulságot az átláthatóság hiányából, láttuk, hogy ez bizalomhiányhoz vezetett a kereskedelmi tárgyalásokban, tehát, hogyha a mandátumukat meg akarjuk erősíteni, akkor az átláthatóságra nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Még két konkrét kérdést említenék meg a mandátum kapcsán. Konkrétan a marhahús tilalmára vonatkozó javaslatot, illetve ennek a megszakítását, ugyanígy a szabályozási akadályok szerintem ebben a kérdésben nagyon fontos, hogy ezt külön kell kezelni, vagy pedig együtt, hiszen itt átfedések lehetnek. Szeretném hallani a véleményét ezzel kapcsolatban. Ezen kívül a szolgáltatások körének növelése is egy fontos kérdés. A, a bizottság tanulmánya erre is kitér. Szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan vélekedik erről, és remélem, hogy mások is elmondják majd a véleményüket. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt is, hogy az állásfoglalás tervezet kialakításához hozzájárult, jó pár javaslatát beépítettem az anyagba, és természetesen nyitottan állunk a többi munkacsoport véleménye előtt is. Sturdill kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, valóban Szerintem egy kicsit lehetne szűkíteni az anyagon, de általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy kiváló munkát végzett elnök úr. Amit az előbb hallottunk, arra visszatérve, ugye megemlítette a képviselőasszony a marha hús helyzetet, és azt hiszem, hogy a mezőgazdaság esetében ez egy, ez egy nagyon fontos veszélyt jelent. Veszélyt jelent az, hogy a mezőgazdaság ebbe beleavatkozik. Észben kell tartani, hogy az Európai Unió a egy nagyobb kereskedelmi blokk, mint az Egyesült Államok, tehát ez egy óriási lehetőség mindannyiunk számára, hogy összefogjunk. És nem szeretném azt látni, hogy a mezőgazdaság ebbe beleszól, hiszen mindig mindig is megoldható a mezőgazdasági szempont. A kanadai megállapodás kapcsán azt látom, hogy mindig, mindig a mezőgazdaság okoz problémát, pedig hogyha hogyha leülünk, ha körbeüljük a tárgyalóasztalt, és megpróbálunk megoldásra jutni, akkor ez nem is olyan bonyolult. Ott vannak az egészségügyi kérdések, ezek eléggé egyszerűek, a józan ész vezérli őket. Ami pedig a mezőgazdasági nagy problémát illeti az Európai Unióban, és úgy tudom, hogy a franciákat ez külön aggasztja, ez pedig az, hogy a, a génmódosított termékeket bevonják a piacra az, az Egyesült Államokban, és természetesen az európai gazdálkodók ezt nem tehetik meg, ez pedig ár hátrányhoz vezethet az európai gazdák részéről, hiszen nálunk például a, a nem génmódosított szója kerülhet csak piacra. Nagyon örülök annak, hogy a parlament szerepe belekerült ebbe az anyagba. Nem tudom, hogy a sajtótájékoztatón a múlt héten részt vette az elnök úr. Felmerült ott a kérdés, hogy mit teszünk, mit tesznek majd az Európai Parlamenttel való együttműködés érdekében, és azt hallottuk ott azon az ülésen, hogy tájékoztatni fognak bennünket. Bizonyára elnök úr ön is ezt szorgalmazza. Szerintem az EU ez egy izgalmas, érdekes lehetőség. Elnök, igen. Jelenleg célunk az, hogy elmélyítsük kapacitásainkat, tehát hogy informálva legyünk a tárgyalások során, ezt mindenképpen hangsúlyozom, és mindig is hangsúlyoztam erre vonatkozott a tárgyalások során minden megjegyzésem, tájékoztatást kell kapnunk, minden tárgyalási blokk előtt és után. Ezzel szeretnénk reagálni Gut biztos úr nem megfelelő reakciójára, aki ugye aki ugye azt mondta, hogy a parlamentet tájékoztatni fogjuk. Egyetértek eh, stöldi úrral, hogy ez nem igazán pontos megfogalmazás, minden tárgyalási blokk előtt és után konkrét tájékoztatásra van szükségünk, tehát minden lépésnél tudnunk kell, hogy, hogy mi történik, mi a helyzet, és így mi is elmondhatjuk a véleményünket. Ők tárgyalnak, ők döntenek, de úgy kell döntést hozniuk, hogy a mi véleményünket és figyelembe veszik mindegyik, mindegyik lépésnél, mindegyik eh, tárgyalási körben. Köszönöm. Ahogy a Marietta Saka elmondta, a tanulmány rendelkezésre áll. Ez a bizottság tanulmánya, ez a gazdasági hatás tanulmánya ennek a megállapodásnak, tehát rendkívül fontos, ez hozzáférhető. Azt hiszem, hogy a szakbizottság minden tagjának el kellene olvasnia ezt a tanulmányt. Tegnap a bizottság egy prezentációt tartott ebben a témában. Jó pár tanácsadó és asszisztens, valamint szakbizottsági tag részt vett ezen. Meg volt tehát a kapcsolatfelvétel, hogy úgy mondjam, ezzel a tanulmányal, de fontos, hogy alaposan fontolóra vegyük ennek a tartalmát, elemezzük zöldek részéről kapja meg a szót a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Robert Stardit szeretném megnyugtatni. Nem lehet a GM módosított szóját Európába elterjeszteni. és azt látjuk, hogy a vegetális, tehát a növényi protein egy része sajnos GM szennyezett. Az Európai Bizottság nagy szlogenje az, hogy a szabad kereskedelem lehető legszélesebb zónáját hozzuk létre világszinten, Azt hiszem, hogy ha ilyen ambíciókat dédelgetünk, akkor olyan eszközökre van szükségünk, amelyek a hatást is tanulmányozni tudják, értékelni tudják. Elnök úr most beszélt, most említette azt a tanulmányt, amely éppen most került napvilágra, azonban ez megfelel az előző tanulmány szellemiségének. Minden egyes alkalommal, amikor egy tanulmány születik, vagy egy megállapodás, akkor kérünk egy ilyen tanulmányt, de aztán ez nem születik meg. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy a metodológiánkat változtassunk, a tárgyalásokat egy kicsit anticipáljuk, és ne csak a tárgyalások után reagáljunk. Én botrányosnak tartom azt, hogy a bizottság egy ilyen szöveget küld a tanácsnak, és hogyha minden ö, szabadkereskedelmi tárgya, mint szabadkereskedelmi egyezményt, egyezményt aláírunk, akkor egy kétszázalékos os növekedést irányozunk elő. Szerintem ez ugye elég sok mosolyra adott okot a, a szakértők között. Akik ismerik a válságot, a, a válság mélységét, ugye nagyon sokszor azt halljuk, hogy nem kell beruházni, beruházni, befektetni Európába elég, elég, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat írunk alá, és akkor két millió ö, munkahelyet teremtünk. Nos, hogyha ez a tét, akkor sokkal, sokkal komolyabban kell eljárni, és nem szabad az európai, egy európai intézmény hazugságainak fejet hajtani. Szerintem sokkal szigorúbban kell eljárnunk a parlament részéről, és oda kell figyelni az ilyen ö, egyezmények értékelésére, hiszen a politikánkban, a bizottságban a liberalizmussal nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt években, és azt hiszem, hogy ha már ebben a cipőben vagyunk, akkor jobb lenne egy kicsit óvatosabban eljárni. Ez volt az első megjegyzésem. A második. A e, tárgyalás nem csak a vámjogokról, nem a, kifejezetten a vámjogokról szólt, amikor döntést hozunk a kereskedelmi határokat vagy akadályokat illetően, akkor ez egy társadalmi döntés, egy társadalmi választás, amelyet demokratikus úton hozunk meg. Legyen ez akár állategészségügyi vagy közszolgálati kérdés, vagy pedig szellemi tulajdonjog kérdése, vagy növényegészségügyi kérdés, ezek mind társadalmi döntések az egyes tagállamokban, illetve európai szinten. Ez pedig azt jelenti, hogy politikai megállapodásról van szó inkább, mint kereskedelmi megállapodásról, és ma a közvélemény egyáltalán nem tudja, nem tudja azt, hogy milyen alapon tárgyal az Európai Bizottság. Ez pedig teljesen abszurdnak tűnik számomra a jelenlegi európai helyzetben, tehát azt látjuk, hogy bizalom áll fenn az állampolgárok és Európa között, Európa pedig az állampolgárok nevében tárgyal, de közben nem tájékoztatja ugyanezeket az állampolgárokat. Tehát nagyon fontos, hogy a közvéleményt is tájékoztassuk a tárgyalások folyamatáról. Az állásfoglalásnak pedig azt mondjuk mindig, hogy rövidnek kell lennie, azt mondhatjuk, hogy a priori egyetértünk a tárgyalások menetével. Szerintem, hogyha komolyan kezeljük ezt a kérdést, akkor az Európai Parlamentnek a különböző tárgyalási lépésekkor el kell mondani a véleményét, hiszen már most is kisebbségi helyzetben vagyunk a tanácsal szemben, ezért a különböző etapok alkalmával el kell mondani a véleményünket, a saját inputunkat meg kell adni. Hogyha megengedi elnök úr, még egy megjegyzéssel élnék. Gazdasági, politikai szempontból rendkívül bonyolult a helyzet, ezért nem szabad túlságosan gyorsan előre haladni a tárgyalások során. Fontos, hogy a tárgyalások különböző aspektusaira mell, mell megfelelő gondolkodási időnk legyen. Most miről van szó, hogy Dögut biztos úr azt mondhassa, hogy megszületett a legnagyobb kereskedelmi megállapodás, vagy Barózó elnök úr azt mondhat, mondhassa, hogy nagy nemzetközi ambíciókat tud ezzel nyílbe ütni. Nem, ez nekünk minket nem érdekel, minket az érdekel, hogy minőségi megállapodás szülessen, és elfogadhassák, sőt, támogassák a, az állampolgárok, és ne ez legyen a habatortán a bizottság részéről. Nem is tudnék jobban egyet érteni ezzel az információval. 15-ös eh, paragrafus ott van, Sakasszony hozzájárulásával, akkor hallgassuk meg. az állandó bizottság másik tagját. Charles Sewell. John Nick hat jetzt Köszönöm szépen. A kollégám éppen egy javaslatot készített, amely a célkitűzéssel foglalkozik, és számos témát osztok, amit említett. A megközelítéssel egyetértek egyébként, hogy az Európai Parlament a mandátum megadása előtt egy elvi alapvető pozíciót foglaljon el. És azt gondolom az állásfoglalás célja is ez, és hát erről beszélünk a mai napon. Még nem kezdtük meg a tárgyalásokat. Most még abban a helyzetben vagyunk, hogy azt a teret kell meghatározni, amelyben a tárgyalásokra sor kerül, és azt gondolom, hogy itt helyes, hogy a politika, amelyet itt folytatunk az Európai Unió és a tagállamok szintjén, ugye válságot kell megoldani, és hát még nem járunk a végén a dolognak. A 27 tagállam, sőt nem sokára 28 EU tagállam lesz, polgárai az alapján mérik meg a megállapodások eredményességét, hogy mit kapok én, hogyan profitálnak ők személyesen belőle kapok-e jó munkát ettől, lesz-e tisztességes jövedelmem, stb. stb. Akár olyan kérdések is felmerülhetnek, persze, meg hozzá tartoznak, mint a környezet és a kulturális sokszínűség. Azt gondolom, hogy ezeket az aspektusokat figyelembe kell venni, be kell venni az anyagba egy-egy gondolatjel keretében, vagy hasonló, ahol eddigi pozíciók kapcsán, amit a bizottság és a parlament eddig gondolt, igyekezni kellene meghatározni ezt, tehát például DEH kérdések, itt meg gondoljuk meg itt tényleg egy központi kérdésről van szó, mert ez már a második pont, amit szeretnénk megemlíteni. Igen, a stagnáló WTO tárgyalások összefüggésében, illetőleg úgy általában, ahogy továbbfejlődhet a világkereskedelem rendszere, elképzelhető, hogy a bilaterális megállapodások túl is léphetnek a WTO sztenderdeken, de azt gondolom, hogy ennek a megállapodásnak az elhelyezése a nemzetközi rendszerben, a nemzetközi megállapodások rendszerében Nos, ez egy fontos dolog, és eh, hogy tényleg eh, egy multilaterális partnerségi eh, világkereskedelmi rendszert kell szolgálnia egy ilyen kétoldalú szerződésnek is. Ez legyen egy fontos célja, hiszen mindenhol félnek, mindenhol tartanak a jövőtől, vagyis fontosnak tartom ilyen értelemben, hogy az Európai Parlament egy elvi pozíciót is foglaljon el a Eddig is megvolt ez egyébként a multilaterális világkereskedelmi rendszerre kapcsolatban, de emellett ki kéne tartani a parlamentben. Azt is gondolom, hogy az eddigi aspektusokat, amelyeket eddig a megállapodások során mindig figyelembe vettük, mindjárt az elején mindet tárgyalni kell, de a szociális, az ökológiai, a foglalkoztatáspolitikai és a gazdasági aspektusok azért világosak kellenek, hogy legyenek. Ezeket meg kell nevezni, amelyek aztán kritériumként szolgálnak. A lehetséges, sikeres eh, tárgyalási eredmények elérése érdekében. És örülök, hogy román kolléga az AFET-től itt van, és az AFET mivel foglalkozik? A transatlanti politikai viszonyt vizsgálja, erről készít egy szakértői véleményt, és ezt nekünk is figyelembe kell venni, vagyis, hogyha tisztán kereskedelmi és beruházási vagy befektetési megállapodásról beszélünk, nem tudunk elválni a többi területtől. Hát van egy szoros összefüggés másokkal is, hiszen a partnereket meg kell érteni. És hogyha megnézzük a kongresszusban folyó tárgyalásokat, vitákat, akkor látjuk, hogy a partnerünknél is ö, ott vannak a képviselők, akiket különböző témák foglalkoztatnak nem akarom elnyújtani a dolgot, hogyha a parlament szerepéről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ami a transzparenciával, a hitelességgel kapcsolatban elhangzott, illetőleg, hogy a polgárok megértsék ezt a megállapodást, Nos, a parlamentnek ennek érdekében egy mediátori szerepet kell játszania az ACTA, a SWIFT és egyéb területeken szereztünk tapasztalatokat. Ezek arra késztetnek bennünket, hogyha nem tudunk megfelelő párbeszédet kialakítani, nem tudjuk komolyan venni az elvárásokat, amit a polgárok ö, táplálnak, akkor meg fogunk bukni vele, és hát mi a nyilvánosság képviselői vagyunk a tárgyalások során is. Vagyis azt kell, hogy mondjam, egy olyan passzust kell itt szerepeltetni, a transzparencia, a nyilvánosság, elvárásai, párbeszéd a civil társadalommal, a Business europe a szakszervezetekkel, a nemzeti parlamentekkel. Itt csatlakozom is egyéb. Krisztotro volt kolléganőm véleményéhez, vagyis, hogy megfelelő interakció alakuljon ki az EU szint és a tagállami szint között. Köszönöm vannak még más jelentkezők, de úgy érzem, hogy nem ebből a bizottságból, hanem a más bizottságból kérem a kollégákat. Az ITRE elnökének adom meg a szót. Tessék. Natán, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm ezt az elkötelezettséget, hogy bevonják az ITRÉT és a más szakbizottságokat is a fejlemények kidolgozásába az EU és az USA közötti megállapodások kérdésébe. Az ITRE úgy gondolja, hogy a tárgyalások időkerete egy kicsit nagyra látó, hát hogy úgy mondjam, kihívásokat tartalmaz Azt szeretnénk leszögezni, hogy minden lehetséges módon támogatjuk a parlamenten belüli koordinált munkát. Az én szakbizottságom számos alkalommal már kinyilatkoztatta, hogy az európai iparpolitika és a nemzetközi kereskedelem közötti kapcsolat rendkívül fontos a nemzetközi megállapodásokban mindenképpen figyelembe kell venni az Európai Unió ipari érdekeltségeit. Pillanatnyilag mi is munkálkodunk? Mely kérdéseken? A kérdések ö, olyanok, amelyekben ö, további vizsgálódásra van szükség, meg kell győződnünk arról, hogy valóban ezeket kell-e letennünk az asztalra. Például a felhő számítógépes gyakorlat, a cloud computing. Az ITRE-ben elkezdtünk ezzel kapcsolatban dolgozni, úgy gondolom. Számunkra, illetve valamennyiünk számára hasznos lenne, hogyha megoszthatnánk a nézeteinket az USA-val. A digitális biztonság kérdése a második az USA és az EU egyaránt globális szerepet játszik e, ezen a területen a jövendő fejlesztések terén. Aztán még egy kérdés van, amin szerintem közösen kéne munkálkodnunk, ez pedig nevezetesen az energia kérdése. Mondanom se kell talán, e, az én bizottságom nagyon is e, elkötelezett az e területen elérhető előrehaladás kérdéseiben. Vizsgáljuk az egységes belső piac kérdéseit, aztán a megújuló energia jövőjét. Az energia ügyében bizonyos jelek azt mutatják, hogy lépünk előre. Ez úgy látjuk, hogy mindannyiunk számára hasznos, hogyha összefogunk az Még egyszer köszönöm, hogy meghívást kaptam ide a mai ülésre. A bizottságom nevében elmondhatom, hogy képesek és hajlandók vagyunk az együttműködésre önökkel, ennek a tárgyalás sorozatnak a kapcsán. Ezt persze nyíltan hangoztattuk már a bizottságon belül. Ugye szükség van arra, hogy ne tévesszük szem elől az unió érdekeit, különösen akkor, amikor a tárgyalások már a, a végső szakasz felé közelítenek. Az utolsó ö, időben megkötött megállapodások kapcsán vannak fenntartásaink, de a bizottság, de a parlament figyeljen oda, hogy ez megfelelően haladnak. Nyilván oda kell figyelnünk, hogy a külkapcsolati szakpolitika és a bel, belügyi szakpolitikák ugyancsak összhangban maradnak a lépéseinkkel. Köszönöm a felszólalását, és remélem, eh, hogy eh, ennek segítségével is gyümölcsöző tárgyalásokat eh, fogunk folytatni. A következő felszólalónk az AFET Eh, az AFED képviseletében. Elnök úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eh, a résztvétel ebben a mai vitában nagyon jó, és köszönjük a lehetőséget. Eh, új életet kell lehelnünk a transatlanti kapcsolatokba az EU és az USA között. Ez pedig egy remek lehetőségnek tűnik amely új lendületet ad majd a gazdasági kapcsolatainknak. Amint tudják, tulajdonképpen meghaladjuk a bilaterális szintet számos kérdésben, és vannak országok, akik tulajdonképpen el kell, hogy fogadják azt, amit mi letárgyalunk. Eljött az idő, hiszen e, ezek a tárgyalások egyfajta fordulópontot e, jelenthetnek az ázsiai kapcsolatban is. Korábban a transatlanti kapcsolat gyengülést mutatott. E, az újabb fejlemények azonban arra mutatnak rá, hogy mennyire fontos tovább folytatni a kapcsolatot úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat önmagában véve jó, és együttesen kell e, szerepet játszanunk a világ e, gazdaságában, különösen akkor, amikor most a nyugati világban éppen a gazdaság hanyatlását látjuk. Igen, az unió felelőssége, hogy e, következetességet garantáljon az uniós szakpolitikák vonatkozásában is. Ez vonatkozik a közös kül- és gazdasági politikára is. Egyetértek az előttem felszólalóval. E, valóban e, a mély e, politikai kapcsolat, mély gazdasági kapcsolatokat eredményez. A következő felszólalónk Sarah Lackford, ő az USA delegációnak az elnöke, Nyilván őket is nagyon érdekli, hogy újra nyitottuk ezt a dossziét. <clears throat> Kapcsolatba kell kerülnünk az USA kongresszusával. Mi lehetne jobb, mint hogy itt és most meghallgathatjuk az USA delegáció hozzászólását. Sara, elnök úr, köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen befogadó módon vezeti le ezt a bizonyos folyamatot, ugye összehívta a szakbizottságokat, a delegációt. Ezt méltányolom és nagyra becsülöm a saját delegációm nevében is. Christian Éla egyébként az elnökünk. A magam részéről úgy érzem, hogy ez az állásfoglalás jó, nagyon jó, és valójában a parlamenti sztenderdeknek megfelel, nincs igazából konkrét észrevételem, amit innen most kiemelnék, ami az imént hangzott el, amit ön mondott, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a kongresszus eh, kongresszust is bevonjunk. E, így van. Ennél fogva nagyon fontos a 18-as eh, paragrafus. A parlamenti eh, jogalkotási testületeknek fontos szerepe lesz illetve e, számos együttes e, munkára nyílik majd lehetőség a transatlanti Administratív dialógusban. Az első alkalom május végén, június elején várható. Reméljük, hogy ez hozzájárul, méghozzá jelentős módon hozzájárul a folyamathoz. Eh, tudomásul vettem azokat az észrevételeket, amelyek emlékeztetnek arra, hogy a bizottságnak figyelembe kell venni a parlament észrevételeit. Gondoljunk a SWIFT és az ACT megállapodásokra. Ugye eh, nincs, eh, nincs értelme odáig eljutni, hogy akár akarja, akár nem akarja, ez van, ezt kell szeretni így tehát a korábbi tapasztalatokra figyelemmel kell lennünk, kerüljük el a múlt hibáit. Remélem, hogy de Hocht biztos úr figyelmesen hallgatja ezeket az észrevételeket. Személyes álláspontom, bár úgy gondolom, hogy nagyjából a bizottság nevében is mondhatom ezt. Nos, személyes E, álláspontom szerint nagyon támogatom ezt a bizonyos megállapodást. E, e, vitát, vitátkoznék Zsadó úrral, aki azt mondta, hogy a liberalizmus az fejfájásokat okoz. Magam részéről úgy érzem, hogy inkább még több liberalizmusra lenne szükség. A szabadkereskedelem és a beruházások cseréje nézetem szerint növeli majd a, az új munkahelyek számát, illetve fokozza a gazdasági prosperitást. Nyilvánvaló, a tárgyalások menetében meg kell vizsgálnunk a részleteket. Még valami? Arra bátorítanám a bizottságot, hogy nézzék meg, nincsenek-e az útban úgynevezett elefánt csapdák, Nincsenek előttünk trükkös helyzetek. Különösen a, a növény egészségügyi kérdéseknél intenék óvatosságra, de például a, a laktosav kérdése is fontos volt. Sajnálatos, hogy azt a kérdést nagyon hosszasan hagyták elhúzódni. Úgyhogy a vizsgálatnak vannak kritikus pontjai, ezekre oda kell figyelni. Aztán ott van a fagyú kérdése. Oda kell figyelnünk, hogy azt, amit meg lehet oldani, azt oldjuk is meg ambíciózus módon, és ne engedjük meg, hogy ezekből a témákból olyasmi legyen, ami majd be, beakaszt a fejlődés folyamatban. A LIBE bizottsággal kapcsolatban én is azt mondom, hogy oda kell figyelnünk bizonyos dolgokra, például az adatvédelem kérdéseire. Az egyik legizgalmasabb témánk az, hogy talán kialakíthatunk egy közös szabályozói keretet az Atlanti óceán túlsó part, partjával együttműködve, ami egyfajta globális sztenderdeket tudna kialakítani. Szerintem ez az összes résztvevő számára nagyon pozitív dolog. Tehát eh, nyilván, hogy a különféle szektorokban lesznek nyertesek, meg lesznek vesztesek, de a folyamat általánosságokban és összefoglalóan pozitív eredményt fog hozni. Még egy utolsó észrevétel. A 16-os bekezdés. Ugye nyilvánvaló, hogy a minőségnek elsőbséget kell adnunk, ez egyértelmű, de egyszerűbb lenne, ha csak azt mondanánk, hogy a minőség és az idő egyaránt fontos. Elnök, köszönöm az észrevételeket. Akkor nézzük meg a bizottság e, többi tagját. Az időnk kevesebb, mint 15 perc. Akkor indul a koordinátorok ülése. Úgyhogy mostantól kezdve három percben korlátozom a hozzászólásokat. Számos jelentkező van. Az első Bert Lange, a, In der Tat geht es Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az állásfoglalásban tényleg a mandátum kérdése merül fel. Róvol kollégának, kolléganőnek igaza van, ez áll a központjában ennek az állásfoglalásnak. A mandátumról már néhány offenzív érdeket megfogalmaztak, amiket én támogatok is persze amikor azt mondom, hogy standardekre szükség van, olyanokat akarunk, amelyek olyan szabványokat, amelyek az európai cégek számára lehetővé teszik, hogy gyorsabban, hatékonyabban lehessenek élni az amerikai piacon. Biztosítani akarjuk, hogy a megállapodásokat az Egyesült Államok összes szintjén érvényre lehessen juttatni, nem akarunk tarifális kereskedelmi akadályokat kialakítani de az európai félnek érdeke az is, hogy a fenntarthatóság a környezetvédelem területén, de például a munkavállalói jogok területén is kerüljön be a megállapodásba, ahogyan például Dél-Korea vagy Kolumbia esetében ezt már megtettük. Tehát ez is egy offenzív érdekünk szerintem, ami egy kicsit kevésbé van jelen véleményem szerint, az a defenzív érdekek. Tehát a szenátorok az Egyesült Államokban világossá tették, hogy nekik vannak offenzív érdekeik, amelyek a mi defenzív, a védelmi érdekeinkkel szembe mennek, akkor egyértelmű, egyértelművé kell tenni az álláspontokat. Például, hogy én nem vagyok kész elfogadni, hogy az európai piacra miért engednénk be a hormonkezelt húst, vagy klón klónozott húst nem engedünk be az európai piacra, vagy például nem klór, lúggal, klóros lúggal mosott csirkéket, baromfit se akarunk beengedni az európai piacra. Ezt viszont az Egyesült Államokban keményen megfogalmazták, és hát erre választ kell adni az európai pozícióval. De vegyük például az audiovizuális szolgáltatásokat illetően ott vannak európai igények, amelyek mások, mint az Egyesült Államok offenzív eh, érdekei, és hát a kollégák a Libéből is elmondták, az adatvédelem például nagyon intenzív vitákat folytattunk az adatvédelmi alaprendeletről, ott szerepelnek bizonyos szintek, és itt vannak defenzív érdekeink, amelyeket bizony nem akarunk megszüntetni egy kereskedelmi megállapodás miatt nyilván a szerverek, a cloud computing, hát nem véletlen, hogy Európában jöttek egyes amerikai cégek, nem maradtak az Egyesült Államokon, azért például, mert itt más adatvédelmi normák működnek. Igenis, vannak offenzív érdekeink, ez világos, erről tárgyalni kell, de vannak defenzív érdekeink is, és ezt az amerikai partnereinknek, barátainknak egyértelműen el kell mondani, hogy világosan lássák, hogy mi hol állunk. Köszönöm szépen. Következő. Elizabeth Kostinger, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos kolléga fontos témákat felvetett már. Üdvözlöm azt a megközelítést, hogy az INTE és az Európai Parlament tényleg már eh, a tárgyalások előtt egy állásfoglalást közöljön és felhívja a figyelmet egyes pozíciókra, de azon kollégákat is támogatni akarom, akik már felhívták a figyelmet arra, hogy vannak nagyon érzékeny témák a tárgyalások során, és nyilvánvaló, hogy a következő hetekben, hónapokban érdekes vitákat fogunk folytatni a nyilvánosság előtt is, és éppen a felvetett témák, a géntechnika, importja, stb de Saló úrra, úrra cáfolnám, hát nem arról van szó, tehát nem minden modifik, tehát nem mindent importálunk Európába, például vetőmagot, génkezelt vetőmagot, tehát és azt akarjuk, hogy ezeket az engedélyezési eljárásokat ne korlátozzuk, ne csökkentsük. Vagyis azt gondolom, hogy nyílt vitát kell folytatni a nyilvánosság előtt, őszintének is kell lenni, azért is, mert nagy a bizonytalanság a, nagy a, bizonytalanság a fogyasztók körében, a hormonkezelt hús is persze. Tudjuk, hogy sok éve folyik vita a hormon kezelt hús importjával kapcsolatban az Egyesült Államokból, tehát ismerjük ezt régóta, fontosak ezek a témák. Ezért nagyon üdvözlendőnek tartanám, hogyha az állásfoglalásban szerepelne az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos bekezdés is, jó lenne ezt oda beilleszteni. Ami még fontos a tárgyalások során, ami a földrajzi eredet megjelölést illeti, itt Európának régi hagyományai vannak, messzire visszanyúló hagyományai. A bor megállapodásnál már láttuk egyébként, hogy milyen nagy véleménykülönbség van, ami a földrajzi védelmet illeti és illetőleg a márkavédelmet illeti, a védjegyet illeti, és itt az Európai Parlamentnek erőteljes álláspontot kell kialakítania, hogy tényleg sikeresen tudjuk lezárni ezt a megállapodást. Köszönöm. Henri Weber, a következőnk, következő hozzászóló. Oui, euh, <clears throat> avant-projet de résolution me semble... Euh, Igen, az állásfoglalás tervezet úgy tűnik, hogy nem túlságosan hosszú, de eléggé komplett, eléggé jónak mondhatom, azonban bizonyos kérdésekben lehet rajta még javítani. Elhangzott az, hogy a legfontosabb, a legambiciózusabb szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk, és ez azt is jelenti, hogy ennek jelentős következményei vannak. Természetesen kihatása van arra, hogy milyen jellegű kereskedelmi tevékenységeket folytatunk. Hiszen a kereskedelmi tevékenységeink 60%-a kétoldalú megállapodásokra épül. Természetesen a többoldalú kereskedelmi megállapodás a célunk, de azt is látjuk, hogy egy bilaterális rendszerben működünk, ez pedig azt jelenti, hogy megvannak a korlátok, megvannak a határok a nemzetközi kereskedelmet illetően. Tíz éve ez még csak 25%-ra rúgott, ezt is érdemes észben tartani Természetesen ennek vannak a növekedésre pozitív, illetve negatív kihatásai, következményei. Azt mondhatjuk tehát, hogy egy rendkívül kényes és fontos kérdésről van szó oda kell figyelni ezen kívül a határidőkre, az ütemtervre, hiszen a parlament részéről mindössze egy év áll rendelkezésünkre. Vannak olyan biztosok, illetve kollégák, akik minél előbb nyílbe szeretnék ütni ezt a megállapodást. Nem tudom, hogy ez nem mond-e ellent annak a kívánalomnak, hogy mélyíteni kell a megállapodásokat, az átláthatóságot javítani kell. Miről van szó? Egy nagyon ambiciózus, nagyon fontos ö, megállapodásról, nagyon komoly tárgyalásokról. Tehát, még egyszer hangsúlyoznám, ö, nagyon fontos, ambiciózus megállapodásról van szó, de emellett rendkívül bonyolult és nehéz megállapodásról, hiszen az EU e és az USA közötti kereskedelmi és beruházási megállapodásokról van szó, egy nagyon is multipoláris világban. Vannak tehát divergenciák, eltérések, véleménykülönbségek, és ezek bizony jelentősek. Ott van például a adatvédelem, illetve a kulturális kivételek, az audiovizuális kérdések, a fogyasztóvédelmi kérdések, illetve az éghajlatváltozás elleni harc, a biodiverzitás megőrzése, a környezetvédelmi kérdések, ezek nem részletkérdések. Azt hiszem, hogy nekünk is alapvető érdekünk az, hogy ez a megállapodás sikeres legyen, de nem minden áron. Request for the Köszönjük, ezzel lezártuk a hozzászólások listáját. Daniel Kaspari lesz az utolsó hozzászólónk. Köszönöm. Igen, tisztelt elnök úr, a vita után szeretnék gratulálni az állásfoglalási tervezethez, mert egy dolgot nem csinált most a vita során, ez szóba is került, az összes problémás ügyet, amelyről évek óta tárgyalunk a parlamentben, nem vette fel, mint mondtam, az állásfoglalásba is. Nagyon bölcsön véleményem szerint okosan fogalmazta meg ezt az állásfoglalást. Az összes kollégát arra kérem, gondolja végig, mi kerüljön ebbe az állásfoglalásba. Az összes probléma, amiről itt beszéltünk, hát ebben nincs véleménykülönbség közöttünk. Itt egyértelműen állásfoglalt már a parlament a hormonkezelt hús, az amerikai fél tudja, hogy ezzel nehézségeik vannak, ez nem új nekik se a parlament többször vizsgált ezt a témát, Többször hoztunk döntést ebben az ügyben, és egy konszenzust is kialakítottuk már. Azt gondolom, hogy az amerikai fél látja tisztán a problémákat, de hát a vető maga, a kulturális témák, stb mint ez hozzájön, hogyha most az összes témát most beleírjuk az állásfoglalásba, vagy nem írjuk bele az állásfoglalásba, Eh, ha nem szerepel benne, akkor az nem azt jelenti, hogy nem probléma. Én azt mondom, hogy az egyes részlet témákat ne érjük bele az állásfoglalásba. Miért nem? Azért, mert világos álláspontja van a parlamentnek ezekben a részletkérdésekben. Aztán más kérdéseket nem eléggé emelnénk ki, hogyha azokat nem érjük bele. Tehát 5-10 ma megnevezett téma bekerülne a szövegbe, de aztán ugyanilyen fontos témák, például a szabványok az autogyártásban, a szolgáltatási területen szabványok, stb. Ezek hirtelen nem szerepelnének a szövegben, és a parlamentben az a benyomás alakul, ha az a benyomás alakulhatnak ki, hogy vannak másodlagos ügyek, amik nem annyira fontosak, akkor megint csak másképp lehetne értelmezni a dolgokat, tehát adott esetben arra a következtetésre jutnak sokan, hogy a bizottságot nem támogatjuk egy-egy témában, tehát ezért alapvetően gondoljuk végig, hogy mi kerüljön be az állásfoglalásba. Az elnök által választott utat jónak tartom, ne explicite soroljunk fel dolgokat, ez egy olyan értékeléshez vezetne, ami nem lenne szerencsés, hiszen egyébként is ismétlem, már ismerjük a parlament véleményét ezekben a témákban. Végül is Kathleen Bird, elnök úr, rövid leszek. Sok mindent hallottunk már ezelőtt is, és amit Kaspar úr az imént mondott, ugye ez az az állás foglalás, amelyet egy kicsit át kell finomítanunk. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez egy folyamatos dialógus, és a bizottsággal is egy folyamatról van szó. Hallottunk sok mindent a mezőgazdasági termékekről, például a marháról és egyebekről, de van egy másik kérdés is az egy, a megállapodásra kapcsolatban. Ugye most pillanatnyilag a kanadai szabadkereskedelmi megállapodás összehozásán dolgozunk, és el kell mondanom, hogy ez az első alkalom, amikor belevágunk egy másik szabadkereskedelmi megállapodásba két nagykereskedelmi blokkal, akiknek megvannak a saját konstrukcióik a Kanadával és az USA-val is. Ne tévesszük ezt szem elől, ugye nehogy Kanadával egy dolgot tárgyaljunk meg, az USA-val meg egy másikat, és ez majd ellentmondásba kerülhessen egymással. Eh, ezt szerintem eh, élő módon figyelemmel kell tartanunk, hmm, ezt a két dolgot eh, kezeljük együttesen, akkor is, amikor a bizottsággal dolgozunk a témán, ahogy Klára mondta korábban, ugye vannak bizonyos elefántcsapdák, amelyeket jó lenne elkerülni. Legyünk tudatában ezeknek a dolgoknak, figyeljünk oda rájuk de ennél az állásfoglalásnál, hogy úgy mondjam, nagy ecsetvonásokat kell alkalmaznunk. Itt a 15 másodperc elég lesz? Az első hozzászólásomnál elfelejtettem valamit, de meg akarom kérdezni, hogy átgondolták-e, hogy nevezetesen miféle szerepet játszik <clears throat> eh, Törökország a jelenlegi folyamatban, hiszen az a, a vám egyezménynek a részese, és egyébként a TTIP-nek is fontos gazdasági partnere. Kérdés, hogyan lehet tovább lépni konstruktív módon. Hallgassuk meg a bizottságot. A állásfoglalás tervezettel kapcsolatban kérdezzük őket, illetve megkérdeznénk azt is, hogy vannak-e hasonló témában már korábbi megállapodások, például az európai szarvasmarha exportjáról. Sarah Lawford és mások is kérdezték, hogy talán a bizottság erről többet tud. Kettő, a tárgyalások időhorizontja, az időkeret, mit tudnak ők erről, mit terveznek. tehát mikor lehet a tárgyalásokat lezárni, végezetül pedig valóban érdekes kérdés és érzékeny kérdés Törökország. Már egy is hát, jól tette, hogy szóba hozta a bizottság, megadom a szót. Tessék. We, we don't have all the time this morning, so five... Nagyon kevés időnk van, tehát kérem fogja rövidre, 5 percre. Még annál rövidebben is szólhatok. Tisztelt elnök úr, először is üdvözöljük az Európai Parlament állásfoglalását, ahogyan ezt a Gucht biztos úr is elmondta, amikor eljött az önök szakbizottságához, illetve a holnapi nap folyamán ellátogat önökhöz a zárt ülésre Jean-Luc Demáti is, Üdvözöljük azt is, hogy a többi szakbizottság, az AFET, az ITRE, illetve az USA delegáció elnökei, vezető is itt vannak. Nem azért jöttem el, hogy arról beszéljek, hogy mit kellene beletenni az, az állásfoglalásba. A állásfoglalásban mindig nagyon sok érvet és különböző álláspontot kell érvényesíteni. A minimalizmus szlogenjét lobogtatnám meg, a kevesebb többet ér, az Egyesült Államok tisztában van az Európai Parlament véleményével, különösen azóta, hogy jó pár ö, szerződésről véleményt nyilvánított az Európai Parlament, olyan szerződésekről, amelynek aláírója volt az USA. Mi a bizottság részéről teljes mértékben együttműködünk a, a, az Európai Parlamenttel, hogyha jól emlékeznek, akkor elmondhatjuk azt, hogy három évvel ezelőtt a biztos úr kötelezettséget vállalt, hogy tájékoztatja a parlamentet, megvárja az állásfoglalásokat a parlament részéről, tehát nem igazán jogos kritizálni őt ebben a tekintetben, illetve az INTA szakbizottság részéről és azt láthatjuk, hogy az INTA szakbizottság felé is elkötelezett a biztos úr. a parlamentet nem igazán lehet a tárgyalások során tájékoztatni, hiszen a feladatunk ott az, hogy tárgyaljunk. Ami pedig a három kérdést illeti, a magas szintű munkacsoport tájékoztatójában az SPS kérdésekről olvashattunk. Itt jó pár kérdésben előrelépés történt, például a laktózsav, illetve más kérdésekben is előrelépés történt és bizonyos hústermékek exportjának támogatása is terítéken van, tehát folyamatban van az ezzel kapcsolatos munka. Illetve az Egyesült Államok részéről a szarvasmarha hús exportját nak tilalmát is próbálják megszüntetni. Ami pedig az ütemtervet illeti, azt hiszem, hogy Döguft biztos úrtól, illetve Barrozó úrtól már hallottunk erre vonatkozó részleteket. Gyorsan kell eljárnunk, de mindenképpen a tartalmat kell előtérbe helyezni, nem pedig a határidőket, és lehet gyorsítani a munkát, de természetesen ott, van még a, a, ott vannak a jogi kérdések, a fordítás, a ratifikációs folyamat, stb. stb. Tehát ez mind bizonyos időt igénybe fog venni. És véleményem szerint ezen jogalkotási ciklus vége előtt nem fog életbe lépni ez a jogszabály, ez nem lenne valóságszerű, hiszen még nagyon sok megvalósítandó lépés van előttünk. És végül Törökország kérdése, igen, teljesen jogos ez a kérdés társadalmi megállapodásunk van Törökországgal, illetve a partnereinktől is azt kérjük, hogy Törökországgal kezdjenek el tárgyalni, különben az Európai Unióba beáramló termékek indirekt módon tovább kerülhetnek Törökországba. Ez pedig azt jelenti, hogy a e Törökország ügyében az Amerikai Egyesült Államokkal folyamatosan tárgyalunk. Én két észrevétel. Először is az állásfoglalás tervezet tartalmával kapcsolatban méltányolom azt, hogy a jelentés tervezetem széleskörű támogatást élvez, de egyértelmű, hogy lehet és kell is jobbítani. Hallottam bizonyos fenntartásokat is, de a hatállyal nagyjából egyetértettek. Voltak kollégák, akik rövidebb, voltak, akik hosszabb változatot szerettek volna látni. E pillanatban <clears throat> a magam részéről úgy érzem, hogy nem kellene valamiféle bevásárló listát összeírogatnunk. Vannak itt érde- érzékeny kérdések, bőségesen, szerintem ezekre kellene összpontosítani. Ilyen témákkal kapcsolatban várom az önök észrevételeiket, végezetül pedig nyilvánvalóan egyeztetni fogok önökkel annak érdekében, hogy a jelentés tervezet, illetve az állásfoglalás tervezet még jobb lehessen. A bizottság és a, az Európai Bizottság együttes munkájával kapcsolatban elmondanám, hogy a, tulajdonképpen az Európai Bizottság részéről nem, kap, nem hangzott el érdemi kritika, és a kapcsolatunkról eddig azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó. Számos alkalommal el mondtam már, szerintem eh, méltányolnunk kell, hogy a bizottság így áll hozzá a közös munkához. Azonban úgy látom, hogy eh, a jelen megállapodás különleges eh, sajátosságai miatt egyfajta különlegesebb együttműködésre van szükség, és e tekintetben nagyon fontos, hogy körültekintően tervezzünk is. Tehát a, a parlament ne kerülhessen váratlan helyzetekbe, amikor a tárgyalási folyamat tovább megy. Ezért e, hangsúlyoztam azt, e, hogy e, nagyon fontos, hogy még a, a fontos döntések előtt legyünk képbe. Aztán a hatáskörök megosztása. Nem akarom, hogy a parlament részt vegyen a tárgyalásokban, azt akarom, hogy a parlament tájékoztassa a bizottságot a nézeteiről, még mielőtt bármiféle döntésről szó lenne, és ragaszkodom hozzá, hogy a parlament tájékoztatást kapjon a döntések, <clears throat> illetve a tárgyalások végeredményeiről. Nehogy e tekintetben félreértés maradjon. javítani akarjuk és meg akarjuk tartani a már eleve meglevő jó kapcsolatot. Úgyhogy ebben a szellemben lépjünk tovább. A feladataink egyéb aspektusaival kapcsolatban hallottam olyat, hogy gyakrabban kellene nézeteket cserélni, Hát ezt meg fogjuk vizsgálni, majd valami későbbi időpontban, még mielőtt állást foglalnánk erről a kérdésről. Majd megnézzük, hogy az, áll, az állandó bizottságban melyek az igazán súlyponti kérdések, de minden észrevételt figyelembe veszünk, mérlegelni fogjuk, és megfelelő időben visszatérünk a szakbizottsághoz, hogy egyfajta úti tervet prezentáljunk, hogyan tudunk tovább lépni. Ez nem csak az Európai e, Bizottságra vonatkozik, hanem az egyéb szakbizottságokat is érinti, akik hozzájárulnak konstruktív módon a munkánkhoz. Igen. E, Már április 8-a a módosítók benyújtásának határideje, 8-a délután. Hölgyeim és uraim, a szakbizottsági ülésnek a nyílt része ezzel lezárult, úgyhogy kérem azokat, akik nem jogosultak a további ülésen részt venni, szíveskedjék, szíveskedjenek elhagyni a termet. És ha lehet minél gyorsabban és minél kisebb zajjal.